Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Azt javaslom, hogy folytassuk a napirendünket és találkozóinkat ezen meghallgatás keretében, melynek tárgya az áldozatok segítése, a velük való foglalkozás, a délután első részében a második panel keretében továbbra is az áldozatok témájával foglalkozunk. Erőteljes hangok, az erőszakos szélsőségek ellen fellépni a társadalmunkban címmel. Itt a délután elején azon szerepel foglalkozunk, amelyet az áldozatok játszhatnak a merényletek után, annak érdekében, hogy lehető legjobban biztosítani lesen, hogy az áldozatoknak ö, ö, olyan segítséget nyújtsunk, amely emberséges, amely a jogaikat tiszteletben tartja, és segít meghaladni a traumákat, amiket átéltek. Meghallgatjuk most a tanúvallomásokat, a javaslatokat részükről, azt illetően, hogy mennyiben segítette őket az áldozati státusz. Ugye felmerül a kockázat a kettős áldozata vállás helyzetének, és ma délután remek előadók vannak itt körünkben. Velük foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet a szakpolitikákat így alakítani. A szörnyű zaventemi merényletek elő estén, az azt megelőző napon, persze meg is emlékezünk az eseményekről, ez alapvető jelentőségű, de arra is használunk kell ezt a napot, hogy kicsit tovább lépjünk, és a közpolitikákat javítsuk, azt illetően, hogy a társadalom tagjai hogyan érti, érzékelik ezt a helyzetet, hogyan foglalnak elást az áldozati státuszt illetően, különösen a terrorizmus áldozatairól van itt szó. Walter benjamin üdvözlöm, és nagyon köszönöm, hogy megosztja itt velünk ma délután a tanúvallomását. Még könyv is született ebből, hogy terjedjen ez a tanú vallomás, hogy mit jelent áldozatnak lenni. Szembe találkoztam a halállal, élet, a merénylet után ez az ön könyvének a címe. Meg fogom mindjárt adni önnek a szót. Ezt követően meg fogom majd adni a szót, és üdvözlöm is egyben Serafen Alavet, aki a Toulouse Egyetem professzora, halljuk majd déli akcentusát. Ő kutató, mégpedig a Toulouse-i Oktatási Képzési Társadalmi Beilleszkedési Központ kutatója. Meghallgatjuk majd, hogy milyen javaslatai vannak a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó szakbizottságunk meghallgatásán és nagy örömmel üdvözlöm itt előadóként körünkben Joel Mirké asszonyt, aki nagyon ismert politikai személyiség Európában, és jelenleg az Európai Bizottság elnökének speciális tanácsadója a bűncselekmények áldozataival vált személyek kártérítésének témakörében. Tehát ma délután az áldozatokkal foglalkozó meghallgatásunk első részében Rögtön át is adnám a szót Walter Benjaminnek, hogy ossza meg velünk elemzését, mesél, hogy mi történt vele. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, hogy itt fogadnak, Brüsszelben, az Európai Parlamentnél. Én itt születtem ebben a városban. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy fogadnak itt. Először is nem szeretnék elnézést kérni. Ugye itt ez a sík ország, ez Belgium, ez az én szülőföldem, szülő hazám. Itt két történetet szeretnék először megosztani önökkel, amelyek talán elgondolkodtatják önöket erről az Európáról, amit mindannyian akartunk, ami létrejött, és emberek meghaltak Európáért, most pedig a halál itt grasszel az európai városok középpontjában. Mohamed el basheri valószínűleg hallották a nevét, elveszítette a feleségét Lubnát a brüsszeli merényletekben, muzulmán vallású belga állampolgárról van itt szó, marokkói származású ő. Amikor Lubna elhalálozott, akkor országunkban senki nem foglalkozott azzal, hogy hol és hogyan fogja majd ez a belga állampolgár el ö, temetni a feleségét. Hatodik Mohamed Marokko királya szervezett meg mindent. Ennek ellenére Mohamed ö, belga állampolgár, muzulmán, de belga. És ö, a marokkói király ö, vitette haza a holttestet, saját költségére ő hívta meg Mohamedet, gyermekeit, ö, anyját és anyósát én is brüsszeli vagyok, én zsidóvallás vagyok, de európai és belga. Valamivel több mint egy éve Jeruzsálemben voltam, egy kis videót is készítettem, ahogy gyakran teszem, és Facebookon ezt megosztottam, hogy megmutassam Isaac és Simon Peres sírját, két védőjéről van szó a békének. Aztán kaptam egy üzenetet, egy telefonhívást, az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu szeretett volna velem találkozni. Az volt az üzenet tartalma, hogy akarok-e vele találkozni. Félreteszem a politikát, nem vagyok az ő politikájának a védelmezője, de hát azt ki kell jelenteni, hogy ő egy demokratikusan megválasztott miniszterelnöke Izraelnek. Tehát találkozni találkoztam vele, egy protokolláris találkozóra számítottam, megérkeztem az irodájába, és megölelt, 40 percig beszélgettünk, azt hiszem, hogy nagyon sok megoldandó problémája van, sok a probléma közel-keleten, tehát nagyon sok a tennivalója, sok a feladata, és mégis 40 percet szentelt nekem. Amikor vége lett a találkozónak, akkor megadta nekem az e-mail címét a jobb kezének, és a közvetlen telefonszemet a titkárának. És akkor ugye én azt gondoltam, hogy külföldi vagyok, Brüsszelben, Európa középpontjában születtem, itt éltem, akár Mohamed, és el tudják-e képzelni, hogy a mi országaink akik megölelnek, átölelnek, a születésünk szerinti ország elhagyott minket mindeközben, hiszen Belgium lenne továbbra is a mi hazánk, otthonunk, szülőföldünk. Tehát felteszem a kérdést, hölgyeim és uraim, hogyha mi, Mohamed és jó magam, két intelligens ember, azt tapasztaljuk, hogy a hazánk elhagyott minket, ő marokkói, én meg zsidó, nem vagyok izraeli állampolgár, és ezek az országok segítenek nekünk, akkor hogyan is akarjuk azt, hogy a molembéki fiúk európainak, belgának érezzék magukat, vagy akár a párizsiak? Egy kicsit hozzuk párhuzamba ezeket az eseteket. Szeretném felhívni az önök figyelmét erre. Gyakran megyek meglátogatni a lányomat Izraelbe, Zaventem repülőterén, keresztül a pszichológusok azt mondták, hogy az amsterdami repülőtéren szállj fel a repülőre. Nem, én még továbbra is Zaventemből indulok, mert Belgium a hazám, Brüsszel a városom, Zaventem a repülőterem. Mindig, ha felszállok a repülőre, akkor beszélek ott a duty free-ben a hölgyekkel, és ők megkérdezik, hogy elmész, meglátogattad a lányodat az országodban? Nem, nem, nem, az én országom Belgium. Tehát megint kudarcot vallottunk a nevelésben. Itt nem csak az imi, a bevándorlókról van szó, hanem mi magunkról. Hogyha valaki belga-belga, és azt mondja, azt hallja, hogy akkor elmész meglátogatni a lányodat az országodban, hát itt van egy kis probléma, és akkor azt akarjuk, hogy ez a néhány fiú molembekben ők belgának, európainak érezzék magukat, hát ez egy súlyos probléma. Ami most történik, ugye Szeled iszlám, és itt, hogyha ezt a problémát nem látjuk világosan, akkor nem tudunk a problémák mélyére hatolni. Hogy megnézzük, hogy mi is történt március 22-én, ugye az áldozatok érzése ez, hogy elhagytak minket, magunkra hagytak minket a hatóságok. Egyetlen politikus sem láttunk a saját országunkból, csak a királyt, a királynőt, rajtuk kívül senki mást nem találkoztunk a miniszterelnökkel, vagy másokkal. Nem az lett volna a cél, hogy szelfiket készítsünk és a Facebookra kitegyük, hanem az lett volna, hogy figyelem, itt belső fenyegetéssel van dolgunk. Barátaim, mindannyian együtt kell, hogy dolgozzunk ezzel szemben. Két évvel a merényletek után mit is tettünk. Itt a nagy egyetemeken ki kellene jelenteni, hogy itt továbbra is ugyanott tartunk, mint 2016. március 22-én, hogyha holnap lenne egy nagy merénylet Brüsszelben, nem vagyunk készen arra, hogy ezt kezeljük, ugyanabban a szarban vagyunk. Önök, hölgyeim és uraim, akik metróval járnak, talán holnap felkelnek, kávéznak, és egy olyan szerelvényre szállnak fel, amelyet fel fognak robbantani. És akkor nem lesznek már sehol. Persze itt újabb és újabb bizottságokra, géniuszokra van szükség. Nem. Itt arra van szükség, hogy bevonják azokat, akik érintve voltak itt a merényletek során. Nekik volt egy életük, azt megelőzően. Vannak, akiknek gyerekeik vannak. Mohamed elveszítette Lubnát, a kormányból bárki is kérdezte, hogy hogyan segíthetünk neked, hogy a gyerekekkel foglalkozz, menj értük az iskolába. Az élet folytatódik, ott vannak az iskolán kívüli tevékenységek, be kell vásárolni, és a többi. Nem, senki nem segített, senki nem jött hozzánk. Én négy és fél hónap kórház után ott volt nekem öt hónapnyi béleti díj, amit nem tudtam ö, kifizetni, ha akarta volna a tulajdonos, kiteltett volna az utcára. Karennel ez történt, ö, még mindig kórházban van, és már nincs lakása. Hiába kiabáltam a médiában, egyetlen politikus sem ö, foglalkozott ezzel a problémával. Hogyha valaki merénylet áldozata, akkor ugye van ö, lakása, vannak költségei, és a többi. Ugye én tolószéken járok, ki fogja elvinni a kutyámat sétálni, ki vásárol be nekem, ki megy el a gyógyszertárba helyettem, ki fizeti ki a számlámat. Ugye volt egy kocsim, ezt el kellett adnom nagyon olcsón, és aztán a V Europe 800 eurót adott nekem kölcsön, hogy egy különleges jogosítványt szerezzek, vásároltam egy autót, az az NG bank adott nekem egy hitelt, amiatt, ami Zeventemben történt, amiatt én eladósodtam. Volt egy vállalatom, vannak ügyfeleim, akik a pénzem, pénzemet követelik, akik a bíróság elé akarnak citálni. Hát mit is tegyek? Novemberben 3000 eurós adó ö, kivetést kaptam 2016-os tevékenységeim miatt, én pedig felhívtam őket, és mondtam, hogy merénylet áldozata voltam, és nincs pénzem, hogy ezt kifizessem. Ő pedig azt mondta, hogy sajnálom, ö, én ezt nem láttam, én pedig azt mondtam, hogy most mit csináljak, nincs pénzem, hogy fizessek. És ő azt mondta, hogy majd lesznek büntetések, szankciók, ö, és le fogják ö, ö, ö, foglalni az összes vagyonát, ugye majd bejönnek a lakásába, és a többi. El tudják ezt képzelni? Én ugye nem tudok vezetni, amiatt, hogy lábprotézisem van, és azzal nem akartak elektronikus protézist biztosítani számomra, és itt ez különféle problémákat, fenyegetéseket jelentett számomra, hát ez nem egy normális helyzet. Aztán ott van a repülőtér biztosítója. Ugye én az Uberrel járok, ez kevésbé drága, mint a taxi, és látszik, hogy honnan, hova jutottam el ennek a havi költsége 500 euró, mert hát járnom kell ide-oda, hát nem kérhetek meg embereket, hogy vigyenek el ide-oda. Én magam fizettem a költségeimet, hogy a kórházba jussak, ez havonta 300 eurót tesz ki. És azt mondta a biztosító, hogy egyre drágább ez a sok-sok ide-oda járkálás, és azt mondták, hogy jó, akkor ami kiabál, addig kap 500 eurót Benjamin úr, ugyanakkor ez a sok ide-oda utazás ez, ezt megvizsgáltuk, ezt elemeztük, és felhívjuk az ön figyelmét arra a kötelezettségre, hogy korlátozza a mozgását, kevesebbet utazzon. Hát ugye nekem mennem kell bizonyos helyekre, gyógyszereket kell beszereznem, senki nem segített ugye látom a TV programokat, látom a bizottságok létrejöttét, tehát nem tudom, hogy történik-e valami. Mit tegyek most ebben a helyzetben? Aztán ott van a marokkói király viszont a másik oldalon, aki foglalkozik Mohameddel, vagy akár ott van egy olyan ország, ami az én vallásom szerinti ország, Izrael, akik foglalkoztak velem, de hát elnézést, az én országom szülőföldem Belgium lenne. Nem is tudom már, hogy ki vagyok valójában. Én, aki hiszek az európai modellben. a saját álmunkat rombolják itt szét. Európa létrejött, mondhatják, békében élünk, még ha nem is minden tökéletes. Én őszintén megmondom, szeretem Belgiumot, kötődöm ez az országhoz, és akár belgának érzem magam, mint a belga belgák, de most már nem tudom, hogy ki vagyok. Megzavarodtam, és ami még súlyosabb, mit fognak tenni a merényletek áldozataival később? Nincs a társadalomban való beilleszkedést célzó terv. Ugye az otthoni segítés, a gyógyszerek és a többi problémája. A brüsszeli repülőtér fejszt az igazgató semmiféle empátiát nem tanúsított irántunk, és nagy profitot ér el a repülőtér. Önök is használják az aventeni repülőteret. Önök is veszélyben vannak, amikor átkelnek ezen a repülőtéren, nincs ott biztonság. Csak a pénzről szól az egész, egy indiai közmondás szerint a fák nem nőnek az égig. Itt hagyjuk most már ezeket a terveket, elmélkedéseket, adják a kezembe a gyeplőt, és öt perc, öt nap alatt megoldok minden problémát. A március 22-i merénylet áldozatai azok, akik segítenek másoknak néhány nappal ezelőtt kaptunk egy levelet a nyugdíjszolgálattól. Örömmel értesítjük önt, hogy elismertünk egy nemzeti szolidaritási státuszt az ön esetében ezzel a levélben. Ismerik a sugar dediket? Hát én egyfajta sugar victimnek tartom magam. Itt van egy kis kártya, nem tudom, hogy ez mire is jó, ez szerepelt a levélben és majd a későbbiekben tájékoztatjuk önt a jogairól, ez szerepel ebben a levélben. Itt tartunk tehát jelenleg amikor ugye látjuk, hogy Belgium üzletel a mm, haramja államokkal, ugye mindenki üzletel mindenkivel, 2015-ben az Amnesty International jelentése szerint a Szaúd-Arábiának adták el a nagy európai üzemekben készített fegyverek 60%-át. Jó, hogy a szíriai bombázásokról beszélünk, ez nem az én problémám, mondhatják önök, de ugye itt, hogyha merényletek vannak, akkor az lenne a minimum, hogy a sérültekkel foglalkoznak. Én 9 óra 48-kor már ben voltam az intenzív osztályon, miután elveszítettem a lábamat, mert klikai halottnak nyilvánítottak, de én harcoltam, van egy lányom, akit szeretnék látni felnőni, de örülök most, hogy ő nem itt van Belgiumban, hanem Izraelben mindig is azt mondtam neki, hogy tartsa tiszteletben Európát, az európai értékeket és Belgiumot. De most mit mondjak neki manapság? Március 22-i áldozatok, az európai áldozatok már nem tudják, hogy kik is ők, nem tartanak minket emberi lénynek. Az az érzésem, az érzésünk, hogy olyanok vagyunk, mint 45-ben a koncentrációs táborokból el kiszabadult foglyok, már csak a ruhánk van rajtunk. Önök szerint választani fogok a következő választásokon? Nem, nem megyek szavazni, nem érzem magam már elkötelezett állampolgárnak. És a molenbeki fiúktól, srácoktól, 14-15 évesektől kérdezzék önök meg, hogy belgának érzik-e magukat vajon. Nem, egy zsákutcába jutottunk, és azt gondolom, hogy átléptünk az elfogadhatóság határain. Ez az, amit önöknek el akartam mondani, és még egyszer szeretnék hinni ebben az országban, ahol születtem, amelyet mélységesen szeretek, de ma már nem tudom, hogy ki is vagyok valójában. És ha az országom nem ébred fel, akkor lehetséges, hogy elmegyek ö, ö, más felé 4000 kilométerre akár innen és nem térek vissza. Ez az, amit el akartam önöknek mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Merci. Merci beaucoup. Köszönöm Walter Benjaminnek ezt a ezt az őszinte és kemény tanúvallomást Ön egyfajta szimbólum, az áldozatok szimbóluma, azok is, akik nem ö, merik kifejezni a véleményüket, akik hallgatnak, nagyon erős hang az öné, egyfajta figyelmeztetés, felrázza a közvéleményt. Most ön itt ezen a fórumon elmondta ezeket a dolgokat európai szinten. Ez a mai találkozónk egy felhívás is, hogy ébredjünk fel, és cselekedjünk közösen. Köszönöm, hogy beszámolt erről a kegyetlen valóságról, és amely az ön könyvében is megjelenik szemtől szembe találkoztam a halállal, egy élet a merényletek után, ez a címe az önkönyvének. És köszönöm, hogy talán majd válaszol a kérdésekre, miután Serafen úrnak adok majd szót a Toulouse Egyetemről. Ő egy egyetemi oktató nézőpontjából, francia globálisabb nézőpontból világít rá erre a kérdéskörre, a kutatás szempontjából, és nagyon erősen fogja majd ezt a nézőpontot érvényre jutatni. Öni a szó, professzor úr. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak ide ehhez a kerekasztal beszélgetéshez. Walter Benjamin beszámolója után, amelyet nagyon meghatónak találtam, én is egy tanúvallomást osztok meg önök kell, de én kutató vagyok egy európai projekt keretében, az EU finanszírozza ezt, a radikalizáció megelőzése a címe. Egyrésztről az áldozatok valomásait vizsgáltuk meg, hogy megtalálják a helyüket, a szerepüket a társadalomban. Benjamin úr számos példát vonultatott fel, az állam érthetetlen magatartására. Nekünk 35 mély interjúnk van, én antropológus is vagyok, és hosszú távon dolgozom, és itt szeretném összefoglalni a tudományos kutatói nézőpontomat. Ez talán sokkal kevesebb érzelmet vált majd ki. Ugyanakkor az a kérdés, hogy milyen helyet biztosítunk az áldozatoknak, hogyan segíthetnek a radikalizáció megelőzésében. Ezt, eddig nem használtuk ezt a szót. Nagyon kevés áldozat mondja, hogy részt akarunk venni a terrorizmus megelőzésére irányuló projektekben. Ugyanakkor a kérdés az, hogy megértsük, hogyan tudunk segíteni az oktatásban, az állampolgárságra nevelésben, az elképzelések alakításában. Benjamin úr már elmondta, hogyan is akarják önök, hogy én belgának érezzem magam. Tehát itt az állampolgárság koncepciójának kialakításáról van szó. Az áldozatok öt módon beszélhetnek a szerepükről. Az első, ez híres példa, mindenki azt mondja, hogy mi vagyunk Barcelona, mi vagyunk Madrid, mi vagyunk Zaventem, vagy Párizs, olyan személyek, akik nem érintettek a merényletekben. Tehát egyfajta közösség részeinek érzik magukat. Az áldozatok azt mondják, hogy ugye ez az azonosságtudat kérdése, hogy ki is vagyok én, amit az imént felvetődött, hogy hogyan folytassam az életemet, ugye azt elismervén, hogy áldozat vagyok, és egyben emberi lény is. Nos, nagyon sok áldozati szervezet azt mondja, hogy egy közösség tagjai akarunk lenni, azt akarjuk, hogy elismerjenek minket ezen közösség tagjaiként a társadalomnak is látnia kell, hogy mi testvérként akarunk fellépni, és kezelnek minket testvérként, fivérként, nővérként. Ez nagyon gyakran kifejeződik az áldozatoknál. Gyakran mondják, Simon Weil egy mondatára emlékeztetnék, amikor megkérdezték, hogy a soha túlélőinek van-e kedve beszélni. Ő azt mondta, hogy igen, nekünk van kedvünk, a társadalom nem akar minket meghallgatni. Tehát itt meg kell nézni, hogy egyesek ugye el akarnak zárkózni, elrejtőzni ezek elől a történet tettek elől, az első dolog, hogy engedjük meg az áldozatoknak, hogy beszéljenek, hogy megosszák tanulvaló másukat velünk. A második dolog, utasítsuk el a gyűlöletet. Az áldozat tudja, hogy az eredmény itt a harakhoz a gyűlölethez kötődik, és azt elutasítja. Ez egy szimbolikus gesztus, a barcelonai gesztusra is emlékeztetnék egy imám részéről, de más helyszíneken is ugye kifejeződik ez a szendék, hogy szimbolikusan megmutatjuk, hogy elutasítjuk a gyűlöletet. Az áldozatok azt mondják, hogy azt akarják érezni, hogy befogadják őket, aztán ez a találkozó, ez a bensőséges találkozók Benjamin úr és az izraeli miniszterelnök között, ez a testvériség kifejeződése, nem a gyűlöleté. Fontos, hogy az áldozatokat hagyjuk, hogy kifejezzék az álláspontjukat ezzel kapcsolatosan. Itt gyakran úgy lehet érzékelni, hogy a média nem végzi megfelelően a munkáját. Hagyni kell beszélni az áldozatokat azt, arról, hogy ők elutasítják a gyűlöletet. Aztán itt van a következő elem. Az, hogy mi részt akarunk venni egy közösségben, együtt vagyunk, részesei vagyunk ennek, elmennek az iskolákba, vagy szórakozó helyekre, vagy akár visszatérnek adott helyszínekre, ahol valaki elhalálozott, aki az ő hozzátartozójuk, és ők megmutatják, hogy létezik egy élet ezen események után is, és ők szeretnének ebben részt venni. Végezetül igazságot akarnak, igazságszolgáltatást, egyrészt a saját helyzetüket illetően, másrésztről az áldozatok közösségét illetően, de követelnek fellépéseket is szervezetek részéről azt szeretnék, hogyha az igazságszolgáltatás a társadalom egésze számára fontos dologá válna. és itt erőteljes a meg nem értés érzülete, illetve az igazságszolgáltatás hiányának érzülete. Mindenki számára igazságot kell szolgáltatni, és az áldozatok szervezete végzi ezt a munkát. Aztán itt van az oktatói tevékenység, meg kell próbálni megérteni, hogy mi okozta ezeket az eseményeket, ezt az erőszakot az emberekkel szemben, és itt az oktatásnak első rangú szerepe van. Ennek hatalmas potenciája van, hogyha megnézzük a különböző fellépéseket, akkor az a benyomásunk, hogy az áldozatokat valahogyan félreteszik, hogy inkább azokat hallgatják meg, akik dzsihadisták voltak, és ezt megbánták, vagy azokat, akik a radikalizálódott fiatalokkal foglalkoznak, de az áldozatok szerepe, pozíciója sokkal kevésbé fontos a mindennapokban és az iskolákban. Az áldozatok ezt felvetik, felpanaszolják. A pedagógiai források, amelyek a tanítók, oktatók rendelkezésére állnak, hogy megmutassák, mélyen lehet egy áldozat szerepe, hát itt nagyon kevés dolog áll rendelkezésre, szinte semmi. Néhány dokumentumfilm, néhány videó van, de alig valami. Amikor azt mondjuk, hogy az alternatív diskurzust kell valorizálni, az áldozatok diskurzusát, ez egy alternatív diskurzus, de ez furcsa módon nincs jelen, ez hiányzik. Itt erőfeszítést kell tenni. A projektünk keretén belül valorizálni akarjuk különböző eszközök kialakítását, hogy a fiatalok közvetlenül hozzáférhessenek ezekhez a forrásokhoz. Miért is? Mert amikor a fiatalok és az áldozatok együtt vannak, akkor három elem tűnik fel, ami fontos ma is láthattuk. Az első elem az érzelmek. Az érzelmek kifejezése egy nagyon fontos oktató funkcióval rendelkezik. Ez a nem aktív szemét egyfajta védkesség érzületébe hozza. A kollektív védkesség érzülete, hogy mi mindannyian védkesek lehetünk. Ez a fiatalokat arra ösztönzi, hogy érezzék a saját felelősségüket ezen eseményeket illetően. Tehát együtt beszélni kell ezekről az eseményekről, felelőssé kell tenni a fiatalokat, és akkor jobban lehet cselekedni. A második elem az oktatás, a nevelés. Itt ez ugye egy előre nem látható pillanat volt ez az esemény az áldozatok számára. Egy hirtelen derültékből villámcsapás, azt mondhatnánk, hogy ebből nem lett semmit tanulni. De igen, a megbékélés vagy az a mód, ahogy az áldozat újra tudja értelmezni ezeket az eseményeket, és a mindennapjait újra élni tudja, ez bátorságot, felelősséget, emberséget és szeretetet ö, ö, idéz elő másokban. Ez egy oktatás nevelés a fiatalok számára, konkrét példával szolgál számukra bizonyos áldozati szervezetek, szövetségek Európában a Victim Anarop úgy döntött, hogy se, cselekedni fognak, nem saját maguk érdekében, hogy a saját helyzetük javuljon, hanem azért, hogy konkrétan ők maguk is részt vegyenek, a fiatalok nevelésében, oktatásában. Lehet, hogy egyes fiatalok pályáját ez megváltoztathatja, kérdéseket vet fel az állampolgárságukat illetően, azt illetően, hogy az erőszak indokolt lehet, és konkrétan felléphetnek ezek a fiatalok, utazásokat lehet szervezni, írás oktatást megvalósítani, programokat, projekteket indítani, ez egy nagyon fontos dolog. Az a nehézség, amit megállapíthatunk, hogy itt egyrésztről nehéz ezt a pozíciót meghallani, másrésztről pedig nehéz a társadalmat arra ösztönözni, hogy az áldozatok fontos szereplői lehetnek a megelőzésnek az oktatásban, képzésben is, és ez nagyon nagy hatékonyságú ö, akció lehet. A kutatásunk keretében, ezen projekt keretében továbbra is úgy véljük, hogy az áldozatságon túl az állampolgárság ideje is elkövetkezik, amikor is az áldozatok ezen kollektív erőfeszítésben hatékonyan részt tudnak venni. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, professeur. Merci. Köszönöm, elnö- professzor úr, köszönöm az elemzést, és köszönöm ezeket az irányokat is, amiket felvázolt, ezeket az útvonalakat, amelyeket ön itt előadott. Ezek kiegészítik Walter Benjamin tanúvallomását, az érzelmek szerepére mutatott rá, az oktatás nevelésére. Ez is egy annyira lényeges dolog, hogy nem győzzük eleget ismételgetni. És végezetül felhívta a figyelmet azon fellépésekre, amelyek az első két elemből erednek. Köszönöm, Alava úr, és köszönöm, hogy részt vesz ebben a fontos munkában. ugye itt Walter Benjamin megható megindító tanulvallomás után hallhattuk az öngondolatait, hogy lezárjuk ezt az első panelt, megadom a szót Joel Milké barátunknak, aki nagyon jól ismeri ezt a témakört, az európai kérdéseket is, hiszen az Európai Bizottságnál végzi munkáját, egyfajta globális áttekintéssel rendelkezik a helyzetről. Ugyanakkor belga is, eh, amely belgaságról vált el Benjamin szólt az imént. Meg is adom önnek a szót. Zsoel Mirke asszony. Köszönöm. Nem tudom, hogy a belga létemből adódik-e, de de e témáról az áldozat szempontjából beszélek, és a radikalizálás és a szélsőséges erőszak vizsgálata során is. Én most a bizottságnál dolgozom, de 2014-ben korábban addig a belügyminisztérium tisztviselője voltam, és a dzsihadista visszatérő harcosok témáját val is, és ennek több aspektusával dolgoztam, mint belügyminisztér, belügyminisztérium tisztviselő. Persze meg kell vizsgáljuk azokat a szerepköröket, amelyeket be kell tölteni, és amelyek lényegi fontosságúak akkor, hogy együtt akarunk harcolni. A gyűlöletbeszéd, az erőszakos radikalizmus szélsőséges formái ellen, és itt az áldozatok szerepéről szeretnénk együtt gondolkozni, hogy jobban átlássuk hogy az áldozatok támogatásában mi az állam szerepe és hozzáállása. Ha az állam szempontjából a barbarizmus elleni harc és annak megszervezése, megszervezése és az állami akarat megjelenítése tekintetében fontos, akkor az áldozatokról való gondoskodásban is meg kell jelenjen. És így Egyesebben az, az áldozatok is kevésbé szenvednek. Lényegi fontosságú tehát, hogy az állam ellássa feladatkörét, és az állam ígéretek megvalósuljanak, kompenzáció és egyéb gondoskodás révén, amikor szükség van erre. És persze az állami gépezet működését a humanitás olajozza az emberi hozzáállás. Az első válaszunk a terroristáknak az, hogy mi a barbarizmus ellen levő társadalomban élünk, a humanizmus, a sokféleség értékei mellett kiálló társadalomban, amely kiáll a gyengék mellett, a sokféleség mellett, és támogatjuk is a sokféleséget, nem csak védjük. Sokan mindig is így éltek ezen értékek szerint, mások talán kevésbé. Tehát az, mindig az állam szerepét kell hangsúlyozzuk, és ez volt, mint tanácsadó az én szerepem annak idején, hogy egy méltányos, széleskörű és humán módszertam érvényesüljön, a pszichológiai, gazdasági támogatás segítséget nyújtva, visszasegítve az áldozatokat a társadalmi cselekvés az aktív részvétel lehetőségéhez. Tehát ezeket az értékeket meg kell erősíteni, de ezt persze azon méretik meg, hogyan bánunk, hogyan bánik a társadalom ezekkel az áldozatokkal, anélkül, hogy úgy ki akarnánk használni az áldozatokat, és ez, amikor megesik a, a terrorizmus harcban, hogy az áldozatok példájával, példáját úgymond felhasználják, és sokszor van arra egyfajta hajlam, hogy a, a, a áldozatok példáját úgymond felhasználjuk a narratívánkban, ezt el kell kerülni. A politikai válasz a sokféleség és a vallás és a sokféleséget is beleértve védelmében nagyon fontos, hogy a szélső jobboldali, rasszista, idegen gyűlölő hullámot is észleljük Európában, és ez, erre is reagáljunk. A, az áldozatok szerepe rendkívül fontos bemutatni azt, hogy lehet pozitívan is. Egy kollektív módszertamban megjelenteni ezeket az értékeket, bemutatva azt, hogy a társadalom gondoskodik az áldozatokról, az áldozat is érzi, hogy, hogy gondoskodnak róla. Tudom, hogy van itt rengeteg tennivaló, és értem én, hogy Walter mit mond. Nem támogatásról van szó, hanem arról, hogy belátják, hogy milyen szerepet játszik az áldozat, játszhat, és visszasegítik az élet normál menetébe. Holnap fognak konkrétan foglalkozni arról, hogyan lehet az áldozat pszichológiai nyújtás révén hogyan lépett túl a traumán, hogyan tudja önmagát úgymond helyreállítani. És hogyan lehet a társadalom olyan szerepet adni az áldozatnak, amelyben ismét magára találhat. Ahol ismét megtalálja a méltóságát, és itt beleértve az ő víz, a megbékélésben ö, játszott szerepük a materializmus elleni fellépésben való szerepük, az áldozatok pozitív szerepe az, amelyet ki kell domborítanunk, és amelyet persze csak akkor lehet vázolatra róni, hogyha maga is szeretné e szerepet felvállalni. Sokan teszik ezt önszerveződés formájában is, de az állam feladat, hogy támogassa ezeket a szerveződéseket. Be kell látnunk az áldozatok szerepének fontosságát és újszerűségét a társadalmi integrációba. Majdnem egy úgyfajta új szakma ez, az áldozat pozitív szerepének felvállalása, és ez nyilvánvalóan eh, ezt az új szerepet és ennek a vállalását az államnak valamiképpen jutalmaznia is kell. Én a belügyminisztérium részéről ezt első kézből tapasztalhattam, akkoriban újdonság volt ez, az, hogy meghallgatták, meghallgattatták az áldozatokat a rádión, a televíziós csatornákon keresztül azokat a narratívákat, amelyek e problémákat megjelenítették, eljuttassuk az emberekhez. Fórumot biztosítottuk, a fizikai fórumot színházakban, fiatal muszlimok, marokkóiak, helyi önkormányzati szervezetekben sokszor szerveztük meg ezeket a találkozókat. 20 év munkája van emögött tehát, és ezekkel a szerveződésekkel tudjuk leküzdeni azokat a problémákat, amelyek fennállnak, és a társadalmi különbségeket, amelyek a származás vallás alapján léteznek a társadalomban meg kell akadályozni, a prevenciót is erősíteni kell, hogy az anyák ne essenek áldozatul a dzsihadisták anyját nem lehet bűnösé tenni, de mindenkit érintenek ezek a, az események. És ez szerves részét képezi a teljes problémakörnek, amikor a dzsihadistákkal foglalkozunk. Láttuk például egy áldozat édesanyját, láttuk, hogy milyen hozzájárulást adtak a különböző politikusok a március 22-i támadásokat követően fiatal újságírók 24 órán belül leveleket vagy feljegyzést küldtek szét, elmagyarázva, hogy az iszlám nem erről szól, és ezt ön is említette a könyvében, a dzsihád nem erről szól, az iszlám nem erről szól. Ez egy békés vallás, és azt hiszem, hogy így lehet hatékonyan megközelíteni ezt a problémakört. Az emberekkel valahogy tudatosítani mindezt. Úgyhogy van egy sor fellépés, van egy sor tett, amit meg lehet tenni, a vallási vezetőket is magunk mellé kell állítani, a közösségekkel tudatosítani ezeket a drámákat, rabik és imámok, a különböző vallások képviselői, fontos, hogy leüljenek együtt, és azonos hangon beszéljenek, az embereket mozgósítani kell, fel kell, hogy állítsuk őket a karos székükből. Az Attusa állomáson elkövetett támadás 14 évvel ezelőtt történt, és ennek megemlékezésére gyertyákat gyújtottak sokan, és egyfajta ozmózist éreztek még ezután a támadás után 14 évvel is. Tehát vannak olyan kérdések, eh, amelyeket meg kell vizsgálnunk, hogy politikailag hogyan kezeljük mindezt. Nekünk politikusoknak és pártpolitikai szempontból is sokan kívánnak maguknak eh, ebből tőkét kovácsolni. Ez eh, így működik a demokráciában. Van, amikor a média jól kezel bizonyos témákat, de nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk a beszélgetésekben, és ne vádaskodjunk, vagy elkerüljük a vádaskodást. És szerintem bölcsen kell megközelíteni a dolgokat, hiszen ilyen szörnyűséges dolgokból is kijöhetnek bizonyos pozitívumok. Óriási munkát végez az EU tagállamokban is, és én magam is részt vettem, még a belügyminisztérium munkatársaként próbáltunk útmutatókat kidolgozni a az áldozatok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megküzdeni a radikalizmussal. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, euh, Joël. Köszönöm szépen. Joël Milke a bevezető szavakat. Itt bizonyos kérdések is felmerültek azzal kapcsolatban, hogy milyen teendők vannak még a jövőre nézve, és én különös, nekem különösen tetszett az, amikor elmondtad, hogy ma délelőtt sokat vitatkoztunk, de nem szabad, hogy kihasználjuk az áldozatokat. Tehát egyrészt ők tanúi az eseményeknek, másrészt el tudják mondani, hogy mit éltek át, és nagyon fontos, hogy mindezt méltányosan, a méltóságuk megőrzése mellett kezeljük. Úgyhogy köszönöm szépen. És akkor most megnyitom a vitát miután itt meghallgatásról van szó, és nem biztos, hogy mindenki ismer mindenkit, kérem, hogy mutatkozzanak be, ha szólni kívánnak. Először is Sáda adom meg a szót képviselő úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Benjamin úrnak intézem az első kérdésemet belgaként és EP képviselőként nagyon nehezen értettem a szavait arról, hogy amit átélt és amit tapasztalt, ez valóban nehéz volt végighallgatni, és én értem, hogy a mi országunk nem biztos, hogy teljesen tökéletesen kezelte ezt a helyzetet. Ön említette, hogy elvette, elvesztette a bizalmát Belgiumban, kiábrándult Belgiumból. És tiltakozni kíván azzal szemben, ahogy önt kezelték, ahogy önnel bántak és említette, hogy az Európába vetett bizalmát is elveszítette. A kérdésem az, hogy mit várt volna Európától, vagy az Európai Parlamenttől. Nekünk, különleges szakbizottságnak meghatározott feladataink vannak, de lehet, hogy ebben a témában közvetlenül nem voltunk érintettek. Tehát ön valami konkrétabbat várt volna Európától? tehát konkrétan mit kellett volna, vagy mit nem kellett volna tenni Európának. Eh, Alava úrhoz is lenne egy kérdésem, aki az áldozatok igényeiről beszélt, nevezetesen, hogy egy közösség, egy csoport részeinek kellene lenniük, Nem gondolja -e, hogy ilyen csoportok létrehozása hogy ebben a helyi önkormányzatok, a helyi hatóságok is segítséget nyújthatnak a demokrácia védelmében, vagy a civil szervezetek közreműködésével. Konkrétan mit várna az Európai Uniótól, azon túl, amit a saját országa megtehet. Milke asszony, akit én jól ismerek, és nagyra tartom, a miniszterek 2017 márciusában egy úti tervet állítottak össze Spanyolország, Franciaország, Csehország, Magyarország, Románia, Belgium, és ezzel azt jelezték, hogy meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Európában egy európai kompenzációs kártérítési alapot lehetne létrehozni. Van például a vállalatok esetében a globalizációs kiigazítási alap, akiket azon vállalatok számára, akiket különösen érzékenyen érintett a globalizáció vagy a globális válság, munkahelyek vesztek el, és ezáltal az, seg, próbáljuk őket segíteni, hogy visszatérhessenek a munkaerőpiacra. És ezt az EU költségvetéséből finanszírozzuk. Esetleg nem gondolja, hogy a terrorizmussal szembeni fellépés kapcsán valami hasonló tehetne az Európai Unió. Walter Benjamin, pour la première question, qu'attendez-vous de l'Europe ou attendez-vous quelque chose de l'Europe? Je vous remercie d'abord pour votre question. Köszönöm a kérdését, Depré úr. Mit is várok Európától? Ez egy jó kérdés. Mire is ez az épület itt Brüsszelben, hogyha nem tudnak tenni valamit. Ez nem csak arról, hogy az érdekeket szolgálja, az összes európai polgár részéről. A merilletek nem csupán Brüsszelben vagy Párizsban történnek, hanem egész Európában. Ugye létre akartuk hozni a Benelux államokat először, aztán Európát. Az USA-ban ott vannak az államok, Kalifornia, Nevada és a többi, de ez az Amerikai Egyesült Államok. Mi ugyanazt akartuk itt létrehozni Európában. Az államok tehát Európában egyesülnek, Európának kell tehát a gyeplőt magához ragadnia, annak érdekében, hogy egy olyan modellt hozzunk létre, amely képes az európai polgárok összességét megvédeni. Nem vagyok az európai politikák szakértője, de ugye harmonizáljuk akár a szociális politikákat, a gazdaságpolitikákat rengeteg területen, tehát teljesen normális, hogy én azt várnám Európától, hogy a gyeplőt magához ragadja ezen témakört illetően. Az USA-ban akár muzulmán, zsidó, keresztény vagy akármi az ember, mindenképpen az USA állampolgárának számít. Én európai állampolgárnak tekintem magam mindenek előtt. Nem, itt először muzulmánok, keresztények, zsidók és a többik vagyunk. Láthatjuk, amikor valami történik Isztambulban, Törökországban és a többi, mindez kihat Európára. Amikor történik valami Izrael és Palesztina között, ez vízhangot ver Párizs vagy Brüsszel utcáin. Tehát itt, hogyha probléma van az iskolákkal, akkor az összes iskola működését át kell gondolni és hogyha ezt megtettük, már jó irányba haladunk. Végezetül, hogyha például valaki egy számítógépet vásárol, Windows 10 vagy Windows akár hanyas operatív rendszerrel működik. Ugyanez a helyzet az iskolákkal, ugye a valóniai rendszerben 6 éves kor előtt nem kötező az oktatás, a három-négy éves gyerekek nem feltétlenül járnak óvodába, ugye itt hogy most, hogyha Európát úgy veszük, hogy mi gyerekek vagyunk, és a vezetők, vagyis Európa nem tesz semmit, akkor zűrzavar, káosz alakul ki. Lehet valaki zsidó, keresztény, muzulmán, elsősorban Európa és itt kell megkezdenünk a munkát. Ez az épület, akkor valóban jó valamire. Mindenki, aki itt ül, nem tudom, hogy mit jelentenek ezek a téblák. Én, táblák, én brüsszeli vagyok, de itt látom ezeket a frakció neveket, én ezt nem értem, semmit nem értek én az európai politikából. És mégis Európa szenvedés védelmezője vagyok. Talán kezdjük itt a munkát, az oktatással, az iskolával. Változtassunk az iskolákon. Tudja, Döpré úr, én követtem az ön karrierjét, mint egyébként másokét is itt. Minden vasárnap láttam TV vitákat az oktatás reformjáról. 50 éves vagyok, és senki nem talált ki nagyon okos dolgokat az iskolát illetően, pedig itt kellene megkezdeni a munkát, az iskolákon kell változtatni. Hogyha izraeli-palesztin konfliktus van, akkor az tanárok megoldhatatlan feladat előtt állnak, nem tudják kezelni ezeket az ügyeket. Ugye egyes cionistáknak, mocskos cionistáknak szidják egymást akár a gyerekek. Itt ö, a molembeki gyerekekről beszélek, például a ö, ö, Lubnatról elnevezett ö, tér ö, ceremóniáján voltam ma, de hát ugye nincsenek vegyes osztályok ott sem, és valahogy ezt, ezzel fel kell hagyni. 30 gyerek ül egy osztályban, Molenbeekben, 28, 30-ból migrációs háttérrel rendelkező muzulmán hitű gyerek. Hogyan tudja kezelni egy tanár ezt? Az egyik osztályban jó tanulók ülnek, a másik osztályban pedig azok, akik lemaradnak, tehát a gyerekek be vannak skatujázva. Ugye 16-17 éves srácok, fiatalok, akár Hassan is, akit próbáltam segíteni, ugye helyesírási hibák tömegét követik el, tehát nincs megfelelő képzésük, és ez gond, gond van az iskolákkal miért nem használjuk a külső független szakértőket, tanácsadókat, akik eljönnének az iskolába, és tanfolyamokat tartanának, hogy mentesítsék, megkönnyítsék a tanárok helyzetét, például a közel-kelet történetéről, de Európa történetét sem ismerik ezek a gyerekek. Hogyha megnézzük a migránsok gyerekeit, ők tudják esetleg, hogy a szüleik mondjuk Marokkóból származnak, de nem tudják, miért is jöttek ide Belgiumba. Tehát ez egy nagyon mélyen gyökerező probléma, és hát itt mindenkit a saját bevendősi háttere szerint kezelnek, egy káosz, ez csatározások. Hogyha valaki árva, akkor keresi az anyját, apját, és a saját önbecsülésével kapcsolatos problémák merülnek fel. Hát ugyanez a helyzet ezekkel a gyerekekkel is hogyha Európát akartak, akkor most már önöki a feladat, hogy végre ragadják magukhoz a kormány kereket ezen hajót irányítandó. A leányom Brüsszelben született, mm, és 12 évig járt, is, járt itt iskolába, 98-ban született. Amikor az anyja el akart menni, akkor megkérdeztem, hogy miért is. Azt mondta, hogy pessimista, nem tudom, hogy a lányomnak milyen jövője lesz itt. Hát Európa már is elveszített egy leánygyermeket. gyermeket és nagyon sok más elmegy innen, és ez nagyon nagy kár, hiszen Európa szép projekt, szép terv, nagyon sok különböző kultúrából tevődik össze, és mindannyian Európa szétrombolásának vagyunk tanúi. Tehát itt mindenképpen ki kell lépnünk a küzdőtérre, harcolnunk kell, ezt akartam önöknek mondani. Elnök, köszönöm ezt a választ. Még két kérdés van. Itt azt hiszem, hogy talán össze kellene ezeket gyűjteni. Alava úr, megpróbálok válaszolni. Itt a kutatás szintjén mit lehet megállapítani, mit lehet látni. Amit a közösségek tesznek, az nagyon fontos. Nem csupán azért, mert eszközöket hoznak létre. Itt van ez a projekt, amelynek keretében képregényeket készítünk egy fiatal algériairól, aki mindenféle szerencsétlenséget átélt a családjával, elveszítette a feleségét a július 14-i támadások, merényletek során. Mindig, amikor találkoztam vele, akkor mindig egy kicsit szomorú volt ez a helyzet, Persze itt ez egy mm, merénylő története is, akit elkaptak aztán. Tehát itt mindenféleképpen eszközöket kell kifejlesztenünk, hogy dolgozzunk ezen a témán. De itt van ugye a megbékélés, az engesztelődés kérdésköre is társadalmi szinten. A városok, a várospolitikák azok, ahol cselekedni lehet ugye persze fontos az áldozat státuszának létrehozása, de helyi szinten is, amikor létrehozzuk az áldozatokat, fogadó pontokat, irodákat a város negyedekben, ez nagyon fontos. Itt sokan nem is tudták, hogy léteznek ilyenek, és ez sem egy normális helyzet. Tehát az áldozatot középpontba kell állítani, a családtagjaival hozzátartozóival pénzügyi szempontból is segíteni kell helyi szinten, és ez nagyon fontos. Aztán, de prior van itt egy elmunk a két part projekt nevet viseli ez. Fontos, hogy a két part közel legyen egymáshoz, azok, akik áldozattá váltak, és azok a dzsihadisták családtagjai akár, és a merényletek áldozatai. Egyesek azt mondták, hogy ez a két part soha nem közeledhet egymáshoz. Szerintem igen, igenis, én ezt válaszoltam erre. Aztán itt az igazságszolgáltatás helyreállító szerepét illetően európai szinten rendelkezéseket kell kialakítani, és párbeszédet kell ösztönözni, kapcsolatfelvételt akár a börtönökön belül is. Ez is egy irány lehet, amely létezik amely hozzájárulhat a gyűlölet korlátozásához. Köszönöm, Alava professzor, ezt az elmot, ezt az utopisztikus elképzelést, a két part projektjét is, mondja az elnök. Az áldozatok egyfajta híd szerepet tölthetnek be a társadalom irányában. Ezt is fontos meghallgatni ezt az elképzelést és megvalósítani. Joel Milke, kell -e európai alap, amely a kártalanítás szolgálna az áldozatok részére? Ez volt a harmadik kérdés. Vártam ezt a kérdést, mert tudom, hogy Depré úr nagyon sokat nagyon sokat pozitív euh, euh, dans, dans le cadre du budget. Alors, euh, pour euh, être très bref, il y a vraiment trois urgences, je pense, enfin, il y en a beaucoup plus, mais disons. Nos, itt, hogyha az elvi dolgokról beszélek, itt három dolog merül fel európai szinten az áldozatok témakörében. Először is meg kell erősíteni a kártalanítási rendszereket, az erre vonatkozó jogszabályokat, mert a 2015-ös irányelv ellenére, amely ugyan jó, de nem elégséges, nagyon diszkriminatív helyzetek alakultak ki ezzel a témával kapcsolatosan európai polgárok között. Hogyha Európát akarjuk építeni, ahogy Walter is szeretné, akkor egy olyan irányelvre lenne szükség, amely sokkal kimerítőbb, sokkal többet követel a minimum standardek tekintetében, és valóban csökkenti a különbségeket. Vannak egyes úttörő országok, ahol, amelyekről példát vettünk, mint Franciaország vagy Spanyolország, és mások, ez az első dolog. A második, növelni kell a tagállamok kötelezettségeit a kártérítést illetően, maximumig fejlesztve ezt, integrált kártérítésre van szükség, tehát erre eszközökre van szükség, nem feltétlenül a költségvetésből kell ki vonni ezeket a forrásokat, és aztán ott van még a koordináció kérdésköre, a konkrét koordinációi, amelyet meg kell erősíteni a kapcsolattartó pontok között. Egyes szolgálatok nem tudják, hogy milyen sürgősségi helyzetek alakulhatnak ki, és fontos ezeket a kártérítési helyzeteket a lehetőleg gyorsabban megoldani. Aztán, amire még itt szükség van, egyfajta platform, egy szerkezet létrehozása bármilyen formában is az áldozatoknak való segítségnyújtás tárgykörében Európában. Ugye itt van a körünkben Pezzi asszony, ezzel a projekttel Franciaország részéről, valamint François is fog erről beszélni. Ugye itt a szakértők is megoszthatóak, ez egyfajta operatív eszköz lehet, hogy segítsük a koordinációt, egyfajta új hálózatot létrehozva, gyakorlati koordinációt megvalósítva az ehhez kötődő szakpolitikák között. Itt különböző missziókat lehet elképzelni, feladatokat ezen struktúrát illetően, és ami pedig az európai alapot illeti, ezt nem közvetlenül arra kellene használni, hogy az áldozatokat kártalanítsa. Itt azt hiszem, amint tényleg érdekes lenne elgondolkodni, most elemezzük egyébként ezt az opciót, hogy ugye itt volt két ország, amelyet a legsősebben érintettek ezek az események. Franciaország az egyik ezeknek, és még a belső rendszerei sem elégségesek egy adott pillanatban, ezért meg kell osztani ezeket a terheket, kölcsön segítségnyújtásra van szükség. És amikor látjuk, hogy milyen költségvetési nehézségekkel küzdenek az országok, és azt kérjük tőlük, hogy több kártérítést adjanak az áldozatoknak, akkor ugye egy költségvetési vetület van, amire rákérdezünk. Egyes országok máshonnan találnak bevételeket erre a célra, vagy azon országokhoz kell igazodni, akiknek a legfejlettebbek a standardjeik, és aztán európai szinten lehetne ezt az egészet finanszírozni. Ez persze még egy kutatómunkát igényel, de mindenképpen foglalkozunk ezzel a témával a jelentésben, és örülök, hogy ezt az önök együttműködésével tesszük. Elnök, köszönöm ezt a projektet. peut-être. Euh, tout à l'heure, euh, le üdvözlük ezt a projektet, és talán ezt mi is felkarolhatjuk. Szipel asszony, köszönöm, Natali. Angolul beszélnék. Először is megköszönöm mind a három előadónak, hogy eljött közénk ma, és egy rövid kérdésem lenne Milké asszonyhoz. Említette, hogy az emberek azonosulni tudnak az áldozatokkal, ha azt mondják, azt hallják, hogy je, je, vagy amikor azt mondják, hogy je suis Charlie. De senki nem mondja, hogy je suis Mohamed, vagy bármi egyéb nevet nem említenek. A je suis Charlie azonban nem azt jelenti, hogy az áldozatokkal azonosulnak, hanem ez egyfajta jelkép, itt szörnyűség történt, és össze kell tartanunk. Mi, akik nem estünk áldozatul, jeleznünk kell, hogy fellépünk a terrorizmussal szemben. Azt hiszem, hogy ez egy lehet, hogy filozófiai, de nagyon fontos kérdés. És még szeretnék visszatérni eh, Benjamin úr bevezetőjére, akár szándékos volt, akár nem. Ön azt mondta, hogy túl lép azon, hogy pusztán csak áldozatokról beszéljünk. beszéljünk. Ön azt mondta, hogy igen, számos kihívás van, ezeket kezelni kell a támadásokat követően. Ugyanakkor ezt is említette, hogy azt hiányolja, hogy az áldozatokat nem jeleníti meg senki, nem úgy jelennek meg, mint emberi lények, és nem kapják meg az ehhez méltó tiszteletet ezen kellene az egész társadalomnak dolgoznia oktatásban, iskolákban, civil szervezetek körében. Tehát tiszteletben kell tartani mindenkit személyként, és megsegíteni akármilyen vallású vagy státuszú. Visszatérve a kihívásokra, azt hiszem, hogy itt a polgároknak szükségük lenne egy, egy konkrét pontra, amihez fordulhatnak. Ha valakinek a pénzügyeivel, az állásával, az egészségügyi ellátással problémái vannak, tudják, hogy hova fordulhatnak, és egy hasonló egy pontos kapcsolattartó pontra van szükség, ahol az áldozatok segítséget kaphatnak, akár finanszírozást, vagy a nehéz helyzetükből történő kilábaláshoz. És ehhez kapcsolódnak egyéb kérdések is. Mi okozza a radikalizálódást? Ha nem tartjuk tiszteletben az embereket, függetlenül attól, hogy Mohamedán zsidó vagy keresztény, ha én valakivel akarok beszélni, akkor nem befolyásol engem a bőre színe vagy a vallása, tehát a, az embereket emberként annak, ahhoz méltó módon kell kezelni. És amikor a radikalizálódásról beszélünk, azt hiszem, hogy probléma az, hogy az áldozatokat magukra hagyjuk, különösen a terrortámadások áldozatait, és nem érzelmileg közelítünk hozzájuk. Említette, hogy az emberek nem érdekli, hogy itt egy belgáról van szó, vagy egy demokratikus társadalom tagjáról. Rávilágított a különböző kételyekre, amik önt befolyásolják, hogyha legközelebb szavaz. Ha egy ország önnel nem törődik, akkor ön miért törődjön az országgal? És ez közrejátszik a, ahhoz is, hogy a társadalmak, társadalmak a válnak, és egyes csoportok radikalizálódnak. Sokan úgy döntenek, hogy bizonyos okok miatt nem szavaznak, tehát ezzel is szétaprózódnak a társadalmak. Említette, hogy számos dolgot kell tenni annak érdekében, hogy az embereket egy közösség tagjaiként őrizzük meg, és ez a bizonyos one-stop shop egy kapcsolati pont és finanszírozás különösen fontos lenne. Köszönöm, Birgit. Walter Benjamin úr válaszolhat, hogy jó ötlete az egyablakos rendszer. Igen, hangzik a válasz, mert ha merilletre kerül a sor, például egy olyan országban, mint Belgium, akkor a belga állam nehezen tudja az összes költséget viselni, hiszen ez több millióba kerül. Ugye itt vannak a biztosítások, nagyon sok pénzbe kerül mindez. Azt hiszem, hogy a közelmúltig volt egy jogszabály, hogyha egy merénylet következik be, például a Toazon Doron, vagy bármelyik más brüsszeli utcán, vagy a Rünövön, és egy terrorista egy kalasnyikovval megöl mondjuk vagy száz embert, akkor tekintve, hogy ez egy köztér, akkor ezért az állam a felelős. És azt hiszem, hogy itt a kártalanítás a 125 ezer euró. A Malbéki, illetve a repülőtéri terület azt viszont a biztosítás fette le. Azt hiszem, hogy nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy európai alap. Tehát, hogyha merénylet következik be akármelyik országban, Európában, Olaszországban, Belgiumban, Franciaországban, azt hiszem, hogy Európa szintjén kell létrehozni egy egyablakos rendszert, mert képzeljük el, hogy holnap Brüsszelben ugye négy-öt merénylet következik be egyik a másik után, hát a belga állam pénzügyileg soha nem tudná ennek a költségeit viselni a kártalanítási költségeket. És persze nem csak az áldozatokat kell kártalanítani, hanem ott vannak az infrastruktúrában esett károk, ez is pénzbe kerül, vagy a mentőszolgálat, tehát itt az államnak viselni kell személyzeti, rendőrségi és egyéb állomány szintjén ezeket a költségeket. Tehát itt Európa szintjén kell létrehozni egy európai alapot, és ha merénylet következik be, akkor ezen alaphoz lehet folyamodni. Azt hiszem, hogy ez elsőbséget kell, hogy élvezzen, ne függjön mindez egy adott államtól, hiszen holnap vagy a jövőben más merényletekre is sor hát Ez rengeteg pénzbe kerül, nem csak az áldozatok vagy a segítségnyújtás, hanem ez olyan, mint egy sok hullám, ez kiterjed a, az áldozatok családjaira, hozzátartozóira, tehát itt több száz ember van, akik érintve vannak egy ilyen esemény kapcsán, a brüsszeli merénylet kapcsán, hogyha egy valaki érintve van, akkor ez olyan, mint egy földrengés, egy megrázkódtatás, akár hét egyéb szemét is érinthet ez, vagy tovább terjedhet a hatása rá. Tehát hét személy van érintve egy adott valóban közvetlenül érintett személy kapcsán. Tehát itt van Európa, akkor lépjünk fel európai szinten. Európai szinten kell itt cselekedni. Az államok persze táplálják ezt az alapot, az emberek és az adóikkal, de európai szinten kell ezt kialakítani. Ez fontos. Elnök, köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen aktív Európát, illetve nem is pessimista mégsem, hiszen egy közös eszközt szeretne ön is létrehozni. Ugye itt a sok hullámról beszélt ön a Bataklani támadások után, Ugye itt az összes a 67 millió francia érintve volt valahogyan, az európaiak, és mindenki környezetében volt olyas valaki, aki ismert másokat, akik a Batakláni merénylet kapcsán közvetve vagy közvetetten érintve voltak. Tehát ez egy sok hullám, európai szintű. Köszönöm a választ, és megadom a szót Helga Stevensnek, őket ugyanis szót. Az egyik ő a jelentéstevőinknek a terrorizmus elleni küzdelmet tárgyaló szakbizottságban. Helga, öné a szó. Uh, thank you, Madam Chair. Ladies and... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, elnök asszony. Először is köszönöm Benjamin úrnak ezt a nagyon érzelmes és engem nagyon megérintett ez a hozzászólás. Én magam is belga vagyok, és a Merinet napján is a metrón utaztam. Szerencsém volt, hogy nem voltam rossz helyen, rossz időben. Tehát én rendkívül sajnálom, ahogy Belgium önnel bánt. Szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy Belgium és más európai ország is milyen módon bánik a fogyatékkal élőkkel. Én nagyon örülök, hogy végül rávilágítunk arra a tényre, hogy a fogyatékkal élők nap mint nap élik meg pontosan azt a helyzetet, amit ön is említett. Ilyen szörnyű merényletek ébresztettek rá tulajdonképpen minket, a társadalmainkat. Mindig is a sokszínűségről beszélünk, és arról, hogy mindenkit bevonunk, de valójában nem teszünk semmit. Én már régóta harcolok a fogyatékkal élők egyenlő jogaiért, és ugyan más-más háttérrel, de ugyanazzal a céllal, ugyanazt a célt képviseljük. Le kell bontani mindenféle korlátot, nyelvi, bőrszín szerinti, vallás szerinti és minden egyéb diszkriminációt. Tehát én maximálisan együttérzek önnel, és ez érintett meg leginkább. Nem jó, hogyha bárkit is másodrendű állampolgárként kezelnek. És azt hiszem, hogy ezt minden esetre fel lehetne használni ahhoz, hogy mindenkit, aki áldozatául esett bármiféle terrorizmusnak, vagy terrorista cselekménynek, vagy fogyatékkal él, megsegítsünk. És ez az egyablakos rendszer, amit javasolt, ez szerintem nagyon jó, hiszen a vállalatok, a kormányok tulajdonképpen nem igazán értik mit jelent az, hogy ha valaki olyan helyzetben van, mint ön, vagy bárki, aki fogyatékkal él, administratív értelemben ez egy óriási küzdelmet feltételez, hogy biztosítsuk mindenki számára az egyenlő jogokat a foglalkoztatásban, vagy a közlekedésben és egyéb területeken. Tehát ez egy kiváló gondolat. Ami pedig az EU alapot illeti az áldozatok kártérítésére, kártalanítására, ezt én nagyon nagy örömmel megvizsgálnám, ezt a lehetőséget a kollégáimmal, társjelentéstevőkkel közösen, hogy hogyan lehetne egy ilyen alapot létrehozni. Természetesen ehhez meg kell nyernünk a tagállamokat is. Így lehet tulajdonképpen megosztani a merényletek következtében előálló terheket, hiszen számos ilyen eseményre sor került szerte Európában, Madridtól, Londonon át Párizsig. Tisztában kell lennünk, hogy mindez milyen hatással van az áldozatokra, a családjaikra, a barátaikra. Igazából nem kérdezni akartam, csak megkívántam osztani az együttérzésemet önnel, a gondolataimat, és minden lehetséges alkalmat meg fogunk ragadni a jelentésünkben, hogy ezt kidomborítsuk. Köszönöm, Helga, ezt az elemzést, és köszönöm az erőfeszítéseit is, és a munkát, azt illetően, amit itt a munkánkat illetően javasolt, hogy gazdagítsuk ezt a munkát, amelyet a két társjelentéstevő fog bemutatni. Monika is kért szót de azelőtt még két más személy is felszólalni óhajt. Kérem, hogy mindenki nagyon tömören szóljon, mert nagyon sok kérdés vetődött itt fel, sokan adtak hangot érdeklődésüknek, ugyanakkor egyre inkább szorít minket az idő. Három-négy felszólalónk van még. Tundua, uh, Teresa Jiménez, Françoise Rudzewski, et pour fermer la marche. És végezettül Monika Holmeyer a második társjelentéstevőnk. Ezzel lezárom a listát az első panelt illetően. Azt kérem tehát újfent mindenkitől, hogy röviden szóljon, és közvetlenül tegye fel a kérdést Maité. Effectivamente el evitar el calvario. Köszönöm szépen, elnök asszony. Voltak éppen a bürokrácia elkerülése, leépítés rendkívül fontos ebben a tekintetben, és a terrorista áldozatok újra és újra megkeléljék a fájdalmukat, hogy végigmennek a különféle bürokratikus lépéseken. Jobb lenne, hogyha egy one-stop shop egy ablakos ügyintézésben intéznék el velük ezeket a dolgokat, egyszerre nem kéne újra és újra felidézni az eseményeket. A, a, én több száz áldozatot ismerek, a viktimizáció fokozatait is, és azt is tudom, hogy nem fogadják el azt, ha semmiféle cselekvés nem történik érdekükben. Fontos, hogyha a társadalomba, az intézményekbe vetett hit megerősödjön, akkor bizony valóban cselekvésekre van szükség. Nem tudom, hogy Benjamin úr, ön ismeri a német Walter Benjamint. A német filozófust, Walter Benjamint, aki nagyon nehéz életet élt, rövidre fogom, 1940-ben halt meg a filozófus Walter Benjamin, mindig magával hordott egy angyal képet, a tragédiákra visszatekintve, tudjuk, hogy a viktimizációnak van egy magánrésze egy, egy, és egy közösségi része. A közösségi részt a társadalom fel tudja vállalni részben, kompenzációk révén is, tagállami, európai forrásokra támaszkodva, ám nagyon nehéz a magán ö, veszteséget úgymond enyhíteni. És ebben a szakbizottságban megkértünk mindent annak érdekében, hogy ezt megkönnyítsük. Ahogy Benjamin úr is elmutatott, azonnal cselekedni kell, nem lehet minket felmenteni, ha nem tesszük. Köszönöm, Maite. Teresa Jiménez kap szót. la presidenta. Quería disculparme porque he tenido que ir a votar. Lo siento. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek. El kellett menjek szavazni, és nem tudtam meghallgatni Benjamin úr meghallgatását. Ám értem a probléma létét, talán elnök úrat is meghallgattam ma reggel, és ezt a csalódottságot, kiábrándultságot, amely nem csak Belgiumban érzékelhető, és Belgium irányában, hanem Európa iránt is. Mert az állam Belgium az esetben, és Európa is magukra hagyta önöket, a terrorista áldozatokat. persze, azt is látni kell, hogy teljes mértékben kudarcot vallott az állam sok esetben, nem csak meg, az emberek megvédésében, hanem az áldozatok támogatásában is. Én kilenc éve dolgozom a parlamentben, dolgozom áldozatokkal is, tudom, hogy nagyon nehéz feladat, megteszek mindent, amit, amit lehet, akár apró lépésekben is, és tudniuk kell, hogy vannak itt is, akik segítik önöket, akik azon dolgoznak, hogy önöket segítsék. És amit hallottunk az igazságszolgáltatásról és a visszamenőleges igazságszolgáltatásról az áldozatok védelmében. A most áldozatai vizsgálva, például az ETA áldozatairól beszélve, Hát tudni kell, nagyon kevés etaterülista bánta meg, amit tett. Úgyhogy itt bizony visszamenőleges igazságszolgáltatásra is szükség van, mindenkinek vállalni kell rá első felelősséget. Én nagyon jól ismerem az ETA és beszéltem is többekkel. És azok az ISIS terroristák, akik még élnek, ők nem robbantották föl magukat, egyetem látják be, hogy milyen ártalmat okoztak. Nem lát, nem értik, milyen fájdalmat okoztak, mintha nem érdekelné őket. Úgyhogy ezt a helyreállító igazságszolgáltást nem nagyon értem. Büntető intézkedésre gondol, vagy vagy életfogytig tartó börtönbüntetést? Mert sok államban van ilyen. Nyilván ez nem fogja megállítani a terrorizmust, ugye része a, a támadások megelőzése is ennek a harcnak, de az állam tartozik azoknak is, akik áldozatokká váltak. Ők nekik, is igazságot kell szolgáltatni. Beszél a manipulációról is, hogy az ügy, a visszaélnek az áldozatokkal, manipulálják őket. Sok esetben nem is tudjuk átérezni a fájdalmat, amit mások éreznek. Sok esetben politikai érdekből politikai vezetők használják fel ezeket, vagy nem hallgatják meg az áldozatok mondandóját. És nem, senki sem könnyíti ennek a tehernek az elviselését, amelyet erre én is kellett viseljek és amit, amit láttam a, a testvérem gyermekei elviselni. De rendkívül fontos, hogy elkerüljük, hogy manipulálják az áldozatokat, hogy politikai célokra használják fel őket. nem csak magunkra jött kis manipulált emberek vagyunk, hanem megvan a saját hatalmunk, ezzel élni kell. Euh, Köszönöm, Tereza. Frances Rüzzevski kap szót. Kérem elnök asszony, hogy legyen rövid, mert már a második panel idejét fogyasztjuk. Köszönöm. Csak néhány elemet szeretnék felvetni. Az egységes vagy egyablakos rendszer az áldozatok számára nagyon jó dolog. De ez az egyablakos rendszer szerintem olyan rendszer kell, hogy legyen, amely az áldozatok közelében van. Tehát garantálnunk kell a terrorizmus áldozatainak, illetve a térítési szervezeteknek ezt. Ez Franciaországban az elsődleges szervezet, de ugye Franciaországban van egy miniszterközi delegált is, Perzi asszony, és az a cél, hogy helyszínen segítsenek az áldozatoknak. Ugye Franciaország megyékből áll, és minden megyében kell, hogy legyen egy ilyen pont. Úgy gondoljuk, hogy a közelség, tehát hogy egy megyei struktúra alakuljon ki az egyablakos rendszerben, és ez segít az összes szereplőnek, az áldozatoknak, mindenkinek, aki beavatkozik a válságkezelésben, és azt hiszem, hogy ez egy fontos megoldás. Ami az európai alapot illeti, erre igent mondok, azzal a feltétellel, hogy ez kiegészítő jelleget ölt majd, és minden egyes tagállam saját maga határozhatja meg kártérítési szakpolitikáját minimális sztenderdekkel, amelyeket egy új irányelv keretében lehet majd kidolgozni itt, de Ugye Európát nehézkességéről ismerik, a bonyolult gépezetéről. Nos, én úgy vélem, hogy először tagállami szinten, nemzeti szinten kellene cselekedni, és hogyha az országok, akikre terörista hullám sújt le, nem képesek kezelni a helyzetet, vagy hogyha az országoknak nincsen ugyanolyan ö, standardjük, mint nekünk, akkor ö, kérhetik az áldozatok megsegítését európai szinten. Igen, akkor el lehet majd gondolkodni erről a kiegészítő struktúráról. És még néhány dolog, az igazságszolgáltatás és az igazság kérdése. Itt van még elvégezendő feladat, ami nagyon fontosnak tűnik számomra a köztársasági elnökünk a Szorbonon is megemlítette, hogy egy európai államügyészi hivatal létrehozása fontos. Ugye az EU-n belül megszűntek a határok, az egyetlen határ, amely létezik, az az igazságszolgáltatási rendszerek különbség által létrehozott határ, úgymond. A terroristák szabadon járnak Európán belül, de Például az európai letal elfogató parancs kiadása nagyon nehézkes, nagyon bonyolult a terrorizmushoz kötődő ügyek nagyon összetettek, és ez megint csak el kell, hogy gondolkodtasson minket. Méghozzá gyorsan kell ezt a munkát elvégezni, mert az európai államügyésznek egyrésztről tudnia kell küzdeni a terrorizmus ellen, ugyanakkor az áldozatoknak biztosítani kell az igazságszolgáltatás iránti igényük kielégítését, hiszen ez van az európai konstrukció alapján. Köszönöm. Köszönöm, François. Én is mielőtt megadnám a szót még, ugye itt nagyon sok álláspontot, elemzéseket hallhattunk, és nem feltétlenül kérdések hangzottak el az előadók irányában. Szeretném még megadni a szót Monika Holmeyernek, aki társjelentéstevőnk. Európáról szólunk, de Európa gyakran a tagállamok nehézkessége okán nehézkes, a tagállamok lassúak, az európai államügyész hivatal létezik a megerősített együttműködés formájában, de csak korlátozott hatáskörrel, hiszen a tagállamok ezt nem akarták, hogy bővebb hatáskörökkel éljen. Ugyanakkor a terrorizmus ellen, terrorizmus ellen meg fel kell lépni, macskaegér játék zajlik. Meg kell nézni, hogy mely tagállamok vonakodnak, melyek állnak ellen ezen elképzelésnek. Itt mi előre próbálunk lépni, ismerik-e azt a táncot, amikor három lépés lépünk előre, kettőt meg hátra. Hát egy kicsit ilyen ez a mi helyzetünk is itt. Vannak itt persze nehézségek és nehézségek a tagállami döntéshozatalban. Ez egy kicsit a dülömnek is hangot adott, hogy megmagyarázom, mi is történik -e itt. Most pedig Monika következik, nem tudom, hogy ugyan ebbe az irányba halad, de majd a te felszólalásod, te fogod lezárni a kérdéseket és az elemzést. Hát Linda. Köszönöm szépen, Natali. Szerettem volna a jelentéssel kapcsolatban elmondani, hogy a One Stop Shop eh, egy egységes intézési ablak, koordinációs pont rendkívül fontos volna a legjobb gyakorlatok, a minimum standardek és azok végrehajtása tekintetében Európában minden tagállamban megszervezve ezt, ez sürgető és kötelező ügy. És ez a tagállamokra is igaz. Én Németországban, hazámban is tapasztaltam, talán nem olyan durván, mint Belgiumban, ilyenfajta közönyt, de, de hasonlókat. Az is feltűn nekem, hogy részben a rendvédelmi szerveinknél, de az igazságügyi szerveknél is nem eléggé érzékenyen bánnak az áldozatokkal, hogy úgy mondjam. Például, amikor a rendőrtisztek találkoznak a családtagokkal, sokszor be akar egy, amikor a DNS mintát gyűjtik, nem is tudatják a, a, a családtagok, hogy az áldozat meghalt, és a rendőrtiszt azért jár náluk, hogy beazonosítsa. És egyéb helyzetek sorolhatnám, tehát egyáltalán nem, nem elég érzékenységgel ö, foglalkoznak az áldozatokkal, hozzátartozóikkal, közvetlenül az esemény után sem, meg később sem. A társadalmi orvostudományi, jogi területen kell tehát nagyon fontos lépéseket tenni, intenzíven elgondolkozni azon, hogyan lehet javítani a helyzetet. És ide tartozik az is, hogyha a biztosítás és kifizetés voltak éppen, hát nagyon meghatározható, hogy mennyit ér egy ember élete pénzben. A terrorizmus elleni harc kapcsán nem lehet ezt így nevesíteni, nem lehet, hogy kiszámolni, hogy mennyit keresett volna egész életében, és úgy kiszámolni a kompenzációt. Ez a fajta elszámolás a családtagok számára, tehát most áldozatainak elviselhetetlen fájdalmat jelentő folyamat. És arról is el kell gondolkoznunk, hogy miképpen foglalkozzunk az egyébként kiválóan működő segélyszervezetekkel és szervezetekkel. Ám hogyha magukra hagyják őket, az állam nélkül maguk kell lássák ezt a, a problémát, az nem megy. Kell nekik pénzügyi, materiális, anyagi támogatás ahhoz, hogy el tudják látni feladatukat, és sok területen kell képzés biztosítani, válság, intervenció, válságsegítségnyújtás és egyéb témákban, hogy rövid és hosszú távon is tudják támogatni az áldozatokat, és ezt meg kell teremteni a megfelelő előfeltételeket a pszichiátriai és egyéb szolgáltások, és folytathatnám még körében. Ez egymásról összefüggő feladatrendszer, és azt is biztosítani kell, ahogy Helga Stevens is rámutatott, meg én is, hogy a különféle javaslatok, tekintetében fel minimum normákat, sztenderdeket hozunk létre, amit minden tagállam konkrétan be kell tartson. Nem csak a jogszabály betűjében kell ez ott hanem a konkrét végrehajtásban is. Tudni kell tehát azt, hogyha ugye a, a, a, a tároltámadás bárhol megtörténhet, bármely államban vagy helyen, ott helyben is kell legyen valami segítségnyújtás. Ez nem jó, hogy csak a távoli fővárosban van segítségnyújtási hely, tehát logisztikailag, pénzügyi szempontból, szervezetileg jól meg kell ezt, át kell ezt dolgozni, hogy az egész folyamatában érvényesüljön. Ez a legjobb módja annak, hogy minimum standardek alapján Európai Unió szerte megfelelő garanciák éljenek létre, hogy és eddig nem tudtuk ugye mindent végrehajtani, csak egy részét a feladatoknak, de legalább ez a rész jó irányba megy, és lényegi fontosságú az, hogy a tagállamok is végrehajtsák ezeket a jogszabályokat, amelyeket mi itt európai szinten meghozunk, és aztán további jogalkotási kezelésekre lesz szükség annak érdekében, hogy a minimum standardek garantálhatóak legyenek ezen a területen, és ezáltal úgymond ne legyen meglepetés az egyes tagállami struktúrák számára az, hogy ez a feladat megjelenik, és az áldozatok valóban kapjanak modern és biztosított alapon olyan támogatást, amelyek révén szörnyű helyzetükben érezzék, hogy mögöttük áll valaki. Merci, euh, Madame la co-rapportrice. Köszönöm a társjelentéstevőnek, Monika Holmeyernek. Köszönöm ezt az összefoglalást. Szeretnék egy-egy percben lezárni, minden előadunk egy percet kapna. Nos, akkor köszönöm az előadóknak, Köszönöm, nagyon sok információt kaptunk. Köszönöm az önök tanúvallomását, állásfoglalását, maradjunk kapcsolatban, hogy folytathassuk együtt a munkánkat. Most pedig felkérem a következő panel előadóit. Nyilvánvalóan továbbra is az áldozatok kérdéskörével foglalkozunk, egyfajta európai koordinált megközelítéssel az áldozatoknak való segítségnyújtásban. Merci beaucoup. Merci. Et on reste en relation. Oui, avec plaisir. C'est vraiment. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc... Euh... Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nézzük a harmadik panelt. Erősítsük meg a terrorizmus áldozatainak jogait. Európai koordinált megközelítés az áldozatoknak való segítségnyújtásban. Ez a harmadik és utolsó panel ezen napon azon intézkedések megvitatására irányul, amelyeket uh, előirányozhatunk. Ugye itt már sok elképzelést, sok információt, kritikus információt kaptunk negatív és pozitív értelemben egyaránt, tehát hogy megerősítsük a terrorizmus áldozatainak jogait Európán belül a parlament kezdeményezéseit követően, melyek támogatója Monika Holmeyer volt. Egyfajta koordinációs központról van itt szó, annyira hangosan beszélő, hogy nem is hallja, hogy én mit mondok. Tehát Európai Koordinációs Központ az áldozatok megsegítésére, ezt az Európai Bizottság fogja létrehozni. A francia tapasztalatok nyomán, amiről már szóltunk, nemzetközi szinten, az USA tapasztalatai nyomán is bizonyos útvonalakat, útirányokat vázolhatunk fel. A panelünk az akadályokról is beszélni fog, ugye itt van a kártérítés kérdésköre, ugye a kártérítés hiányáról is beszéltünk ennek a kihatásairól, az erre fordított időről, és aztán persze a határokon átnyúló helyzetekről is, mert ez szintén az Európai Unió egyik sajátossága, ezt is talán fel lehet majd vetni. Megpróbáljuk tehát mindezt tanulmányozni. Természetesen üdvözlöm Önöket, mind a négyüket, és köszönöm, hogy eljöttek ide. Persze üdvözölni szeretném az Önök elkötelezettségét és bátorságát. Philip Vanston Kisztét üdvözlöm, Hát elég gyenge vagyok ezen nevek kiejtésében, mert tegnap óta láthatták ezt. Sokkal egyszerűbb, hogyha a keresztnevükön szólítom az embereket, Natalinak és Filipnek. Tehát ön a V Europe igazgatója, a Victim Europe igazgatója, a brüsszeli merényletek áldozatai alapították ezt a szervezetet a március 22-i támadások áldozatairól van szó. Az ön nővére halálozott ezen merényletekben, és persze európai áldozatokról is, valamint az Európai Unió határain kívüli áldozatokról. Önni a szó, önnyitja meg a panel munkáját, kedves Filip. Euh, bonjour tout le monde. Köszönöm, Natali, mindenkit üdvözlök. Angolul fogok beszélni, ha megengedik. Uh, so, cross-border a határokon átnyúló koordinációra mindenféleképpen szükség van, ezt mindannyian tudjuk. A terroristák ugyanis szabadon utazhatnak, és nem lehet könnyen a nyomukra bukkanni, és éppen ezért az áldozatokat nem szabad, hogy a határok Európán belül megakadályozzák. Itt néhány fontos pontot szeretnék felvetni, aztán ezeket majd részletesebben is kifejthetjük. Láthatjuk, hogy a határokon átnyúló kommunikáció, koordináció, információcsere meglehetősen körülményes. Tegyük fel, hogy valakit itt Belgiumban, Brüsszelben ér támadás, egy máltai személyről beszélünk, és ugyan sokak, akiket nem ért közvetlen támadás, vagy nem sérültek meg, ők megúzták a merényletet, hazamennek, de visszatérve Máltára nagyon nehéz megtalálni a megfelelő pszichológiai segítséget, ugyanis Máltát közvetlenül nem ére, érintette a terrorizmus egyelőre. Tehát nagyon fontos éppen ezért hogy a gyakorlati információkat megosszuk egymással, koordináljunk. Úgy például, hogyha egy máltai visszatérve a hazájába, és ráébredve arra, hogy áldozattá vált, nem tud aludni, felborult az élete, és ha mondjuk orvoshoz fordul, akkor fontos lenne, hogy ez az orvos rendelkezzen az információval, kihez, milyen pszichológushoz irányíthassa az érintettet, aki ebben a traumában, traumától szenved. Tehát proaktívnak kellene lennünk, és élnünk kéne más országok tapasztalataival, hogy ott hogyan kezelték az áldozatokat. Tehát például Belgium példája nagyon hasznos lehetne 2016. március 22-e után. Két éve nagyon keményen dolgozunk, és egyelőre az eredmények még nem mutatkoznak teljes körűen. Ez egy elég fogos feladat. Minden esetre fontos lenne a proaktivitás. Minden tagállamnak kellene rendelkeznie valamilyen szolgáltatással, ami segítséget nyújt az áldozatoknak, már az akut fázisban, tehát az esemény bekövetkeztekor a posztraumális szakaszig. Az akut szakaszban, amikor valaki terrorista merénylet áldozatául esik, és tegyük fel, hogy fizikailag nem sérült meg, csak nehezen ébred rá, hogy terrorista támadás áldozata. És ha valakinek a családtagja meghalt, akkor egy másodperc alatt azt átéli. Nagyon fontos, hogy az áldozatnak ebben az akut szakaszban kellő időt adjunk ahhoz, hogy el tudja fogadni az új életét, és belássa, hogy mi történt. Ehhez pszichológiai segítségre van szükség szakértőktől, és nem csak az általános pszichológiai szakma képviselőitől. Ugyanis ehhez egy különleges megközelítésre van szükség. Ha például egy áldozat elveszte koncentráció képességét, 5 perc koncentráció után kimerül. És elmagyarázzák ezt az egész helyzetet neki, hogy hogyan jut segítséghez, pszichológiai segítséghez. Ez lehet, hogy első pillanatban túl sok információ az illető számára nem tudja feldolgozni, nem megfelelő pillanatban kapja ezeket az információkat, tehát éppen ezért külön szakmára, vagy külön szakértőkre van szükség az ő esetükben. Természetesen egy pénzügyi gyorsegéről is említést kell tenni. Láttuk, hogy történnek előrelépések Belgiumban, de az ilyen pénzügyi gyorsegély akár több hetet is igénybe vehet, vagy több hónapot míg eljut az érintettekhez, ami a gyakorlat élete tekintve nem ideális. Ezt minél előbb meg kellene adni, hogy az létfenntartás költségeit finanszírozni tudják az áldozatok. Már korábban is említett Említettük, hogy válsághelyzetben az áldozatokat általában a családtagok segítik ki pénzügyileg. És ebben az akut szakaszban már meg kell adnunk nekik az alapvető információkat, a jogok, jogaikat illetően, az eljárásokat illetően. És lehet, hogy az illető megnyugszik, mert tisztában vele, hogy áldozatként bánnak vele, elismerik, hogy ő egy áldozat, és lehet, hogy nem lép tovább. Egy további probléma az, hogy az áldozat, terrorista áldozat eszköznek érezheti magát, úgy érzi, hogy őt felhasználták valamilyen más célpont elérésére, az állam, az államberendezkedés elérésére. És gyakorlatilag ez egy pillanat alatt elveszíti az összes értéket, amit gyerekkorától kezdve elsajátított. Minden összeomlik. A terrorizmus áldozata egyfajta csecsemővé válik, ugyan, úgy meg kell tanulnia ismét beszélni vagy járni. Erre egy egyszerű példa, ha például egy áldozat meghallja a szirénát az utcán, egyszerűen ide, ideg összeomlást kap, vagy hogyha hirtelen megérinti valaki, anélkül, hogy látná, hogy kiérintette meg, rögtön ugrik. Ugyanis <clears throat> elveszítette minden kapcsolatát a társadalommal, és mint egy csecsemőnek újra kell tanulnia azt, hogy mi jelent veszélyt, és mi nem, és hogyan kezelje a környezetét. Mindezt azért mondom, mert ez abból a szempontból is fontos, hogy megfelelő megközelítést alkalmazzunk, és szakértői módon. Ugyanilyen fontos, és talán ez a legfontosabb már a kezdetektől fogva, hogy azt közvetítsük az áldozat felé, hogy nem veszett ki a humanitás a társadalomból. Összetört, és ez lehet, hogy egy másodperc leforgás alatt ismét bekövetkezhet. Már nem ért semmit. Éppen ezért fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a társadalom nem változott, ugyanúgy humánus és biztonságos Ez azért fontos, mert az áldozatok azt hallják, hogy kövessék a híreket, de ebben a pillanatban ők erre képtelenek, mert mindenhol csak erről a merényletről hallanak. Ezért éppen ezért az áldozatokat nem kényszeríthetjük arra, rögtön, hogy a hírekből vagy az internetről tájékozódjanak, mert az interneten is szörnyűséges képek jelenhetnek meg. És még valamit. Amikor egy áldozat áldozatá válik, terrorista merénylet áldozatává, nem feledkezhetünk meg arról, hogy gyakran nem támaszkodhat a barátaira, vagy társadalmi kapcsolatai is megváltoznak. Sokaktól hallottuk, hogy annyira meglepődtek azon, hogy a több éves barátaik már nem úgy reagálnak, ahogy ők azt elvárnák, és mások jelennek meg, és próbálnak segíteni rajta. Ha egy ilyen szörnyű merénylet történik, lehet, hogy a legjobb barátok nem tudják, hogy hogyan kommunikáljanak veled egy ilyen helyzetben, és akik kevésbé ismernek, és kevésbé tartanak attól, hogy megsértenek, talán nagyobb segítséget tudnak nyújtani. Tisztában kell lennünk, hogy a világ változik, és az áldozatokat különösen nagy körültekintéssel kell kezelnünk. És végezetül a méltóság, ez mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk, soha nem szabad megfosztani őket az emberi méltóságoktól. Az akut szakaszt követi egy átmeneti időszak, amikor az áldozat lassan ráébred arra, hogy ő áldozatául esett egy merényletnek, megpróbálja folytatni az életét, vagy új életet kezd. És ezt egy egyszerű példán tudnám megvilágítani. Tegyük fel, hogy egy szekrény tele van porcelánnal, a szekrény feldől, természetesen arra törekednénk, eh, hogy megmentsük a porcelánt, eh, ne törjön el minden, felemeljük a szekrény, de amiközben emel, felemeljük, ez az akut ha úgy tetszik, amikor az áldozat megpróbál talpra állni, ezt eh, követi egy átmeneti állapot, amikor megpróbáljuk kinyitni nagyon lassan a szekrény ajtót, mert apró darabok cserepek hullanak ki, miközben viszont szeretnénk minél több porcelát éppen megőrizni. Tehát bizonyos darabok kiesnek, becsukjuk az ajtót, majd ismét lassan kinyitjuk, és így tovább. Ezt azért mondtam, mert így lehet rá ébreszteni embereket, hogy nem lehet egy áldozatot úgy kezelni, tehát gyorsan megpróbálni segíteni rajta, mert ezzel lehet, hogy több kárt okozunk, mint amennyit használunk. Mindenki természetesen más és más, mindenkinek mások az igényei, ezek még idővel is változnak, tehát ideális esetről nem beszélhetünk. Nincsen ideális módszer végül is emberi lényekkel, emberekkel van dolgunk, és ehhez megfelelően képzett kapcsolattartókra, szakértőkre van szükség. Tehát ebben az átmeneti időszakban az áldozatok megpróbálnak lábra állni, és egyre inkább felismerik a helyzetüket. Ez elég hosszas folyamat lehet, például francia áldozatokkal beszélve hallottunk, hogy az első évforduló, az első év a legnehezebb időszak. Gyakorlatilag már várják is az első évfordulót, és ezt követően ismét egy mélypontra zuhannak vissza. Úgyhogy ez teljesen szokásos, hogy az első évfordulót követően változik meg a véleményük. Tehát az akut szakaszt követő időszakban természetesen az áldozatoknak alá kell vetniük magukat az éppen érvényes jogszabályoknak. Hogyan definiáljuk a terrorizmus merény, terrorista merényletek áldozatait. Ezt egyébként nem tudom, hogy hogy áll a dolog, de minden tagállamban lehetne alkalmazni. Az orvosi szakértelem, a pszichikai, pszicho, pszichiátriai szakértelem rendkívül fontos. Franciaországban pontosan definiálják ezeket az áldozatokat más tagállamokban, kevésbé van ez meg. Ez azért fontos, ugyanis, hogyha az áldozat nem kap megfelelő pszichológiai segítséget, akkor úgy gondolhatja, hogy teljesen reménytelen a helyzete, ami hát meglehetősen veszélyes. Ami pedig a pénzügyi segélyt, vagy pénzügyi segítséget illeti, Nyilvánvalóan ez is rendkívül fontos. Ugyan nem lehet teljes mértékben az összes szenvedéséért kárpótolni, pótolni, kártalanítani az áldozatokat, ugyanis oly sok problémával küzd, hogy ezek közül is a pénzügyi problémák különösen súlyosak. és mondjuk ez az a szempont, ahol a leggyorsabban vagy legkönnyebben nyújthat segítséget az állam. Ha például az áldozatnak fel kellett adni a munkahelyét, mert kórházba került, vagy például szabadúszó, és nem bír dolgozni, ugyanakkor viszont fizetési kötelezettségei vannak, ezen lehet segíteni. A vagy például a repülőtéren évek óta dolgozók komoly nehézséggel küzdöttek, hogy visszamenjenek a régi állásukba, mert egyszerűen nem bírták már elviselni a tömeget, tömegfóbiájuk alakult ki. Nem tudom, hogy túlléptem el már a hozzászólási időmet. Még egy dolgot szeretnék csak említeni a biztosításokról. Belgiumban eh, működik egy eh, erre vonatkozó biztosítási rendszer, de ezt tudom, hogy eh, eléggé problematikus. Ugyanis mindaddig, amíg az áldozat közvetlenül együtt működik a biztosítóval, ez elfogadhatatlan, ez összeférhetetlenséget eredményez a folyamat végig, során végig áldozatként kellene viselkednie az illetőnek, Tehát nagyon fontos, hogy itt ne legyünk diszkriminatívak. Mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy újra építse az életét, és visszatérjen a társadalomba. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb az áldozatok esetében. Köszönöm. Euh, Nagyon köszönöm, Filip, ezt a prezentációt, számos információt szolgáltatott ez. Visszatérünk, visszatért még arra, ami már elhangzott, de új elemekes gazdagított, most pedig Levon Altan következik, aki a Victim Support Europe ügyvezető igazgatója 12-13 percet kap, tessék. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni azoknak az áldozatoknak és túlélőknek, akik már eljöttek és felszólaltak. Többben megemlékezünk holnap az egyik támadás évfordulváról. Köszönöm, hogy eljöttek. Azt hiszem, az ő hangjuk nélkül bármit én mondok, ha nem is cseng üresen, de mindenképpen gyengül az üzenetem. Az ő jelenlétük és visszemlékezésük rendkívül fontos, mert minden aspektus annak a problémának, amely, amelyel szembesülnek, megköveteli a szakpolitika figyelmét és cselekvését. Nem akarok én most Ugye a, a, ha utolsó, hogy később beszél valaki egy konferencián, az, előtt érvező, már sokat mint elmondtak előtte. És az is elmondható, hogy gyakran nagy támadásokról beszélünk, ám gyakran van egyének ellen is támadás, amikor egy-egy egyén szenved csak, ugyanolyan, és ugyanolyan támogatásra tart igényt, mint a tömegtámadások áldozata, de mégis más képpen kell megszervezni ezt a fajta támogatást. Sokszor nagy számú áldozatról van szó, külföldi áldozatokról, nagy támadásoknál a támadás típusa is változhat. Gépkocsi bomba, gépkocsival támadnak bombarobanás, tűzfegyver, egy CBRN típusú támadások súlyos traumát okoznak. Sok esetben kaotikus helyzetet teremt, és összetett helyzetet egy ilyen támadás. Nagyon sokan érkeznek ilyenkor a helyszínre, nagyon bonyolult fizikailag is egy-egy ilyen helyszín, és ennek nagyon sokféle hatása van, és nagyon sokféle választ követel meg. Mindezek fényében a legtöbb szükséges cselekvést előre megjósolható. Rendkívül fontos, hogy mindazok ellenére, lássuk mindazok ellenére, amit, amit elmondtunk, amiről beszéltünk eddig, az jó részt már 20 éve ismert dolog. Azok 20 évvel ezelőtt, ami történt Spanyolországban, ugyanaz történt Nagy-Britanniában, később Egyesült Államokban, 20 e, éve ismert esetek és igények ezek. Nem lehet azt mondani, hogy nem tudtuk mi a teendő, vagy nem tudnánk mi a teendő. Mégis sokszor az a helyzet, és erre emlékeznünk kell, hogy az a cselekvések, vagy azok hiánya, amelyeket az államok tesznek, vagy nem tesznek, ne okozzon további kárt sok esetben, ugye nyilvánvalóan okoz kárt maga a támadás, ám sok esetben az áldozatok kezelése további károkat is okoz. Na ezt kell elkerüljük. És nem lehet itt kibúvókat találni. Van egy humanitáriánus, van egy pénzügyi, van egy gazdasági, társadalmi eleme is ennek. És azt is látnék, hogy sok esetben a beavatkozás a áldozat esetében még nagyobb gazdasági kárt okoz. És ez tovább súlyosbítja a, terrortámadást. És ez a igazságügyi rendszerek, a szociális ellátási rendszerek problémáit is felmutatja, és általában a demokratikus rendszer és az egyenlőség meglétét vagy meg nem létét. 78 terrorista támadás történt Európában, úgyhogy nem mondhatja egyetlen állam se, hogy hát én nem készültem föl rá, mert nem tudtam, hogy lesz ilyen. Sok államban persze nem prioritás, és azt mondja, úgy gondolják, hogy náluk nem történhet ilyen, és nem terveznek előre. De hát látjuk, például Svédországban is. Volt már több támadás, mégis meglepett mindenkit, amikor megint megtörtént egy. Nem kellene azt mondják, nem kellett nagy szervezetek, amelyek jól koordináltak. A terrorizmus különféle célokkal történik, és támadások, nem csak fundamentális terroristák, hanem szélső jobboldaliak is, és más szélsőségesek is követnek el terrorista cselekményeket. Sokfélék, tehát a hátterek is. És minket azon mérnek majd meg, hogyan kezeljük a az áldozatokat. Ezen mérik meg az EU-t, a tagállamokat, és általában a igazságügyi rendszerünket. Mit tegyünk tehát, hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak? Sok mindent elmondtak már, nem akarok mindent újra megismételni, mint most a dián látnak. Van tehát tudásunk, van információ, vannak válaszok is. Tudjuk, hogy milyen lényegi fontosságú az információ, és hogy kell egy egységes weboldal, kell egy válságsegítségdősi központ, koordináló központ, kell egy one-stop shop jellegű, egyablakos áldozattámogatási központ, kell egy olyan áldozat navigátor, egy olyan segítő szociális munkás, aki minden eh, egyes áldozatok külön dolgozva ezeknek a sok, ennek a sokféle problémának a megoldásában segíti őt. Mindezt tudjuk, úgyhogy szerintem eljött ideje annak, hogy ezt elemezzük, ezeket a részteket. Megvan ez az információ, sajnálatos módon, hiszen Spanyolországban, Amerikában, de mindenhol nagyon sok országban történt már súlyos támadás. Az a kérdés, feltéve azt a kérdés, hogy mit tehet az EU, az EU parlament, az Európai Parlament, a bizottság, az intézmények például az egyes tagállami legjobb gyakorlatok cseréje, és ez fontos elem, ugye minimum legjobb gyakorlatokról kell beszéljünk, hiszen a igazság és belügy területén sokszor beszélünk minimum standardekről. De ezek sokszor túl alacsonyak, még ha vannak is. Azt is tudjuk, hogy ami már működik, az működik ugyan, de nem elég. Itt a minimális legjobb gyakorlatokról kell beszélnünk inkább. Hogyan biztosítjuk azt, hogy a saját EU szakpolitikáink átfogóak, relevánsak, célra irányzottak? És nem mindig egy új szakpolitikát kell kitalálni minden egyes támadás után, hanem legyen hosszú távú stratégiai tervezés, mert a terrorizmus nem csak a jogi alapokon, keret, keret, jogi kereteken keresztül ér bennünket, hanem az élet minden aspektusára kihatással van, és ilyen válaszokat is kell adni. Harmadsorban felmerül a kérdés, az Európai Unió miképpen reagálja, ha történt egy támadás. Itt nem csak a szubszidiaritás kérdése merül fel, hogy az EU átveszi a tagállamok felelősségét, hanem a tagállamoknak segítséget is kell nyújtani a hatékony válaszban. Az Európai Unió olyan helyzetben van, hogy tud hatékonyabb válaszokat adni. Végül, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy koordinált választ adjanak az EU határain kívül az EU állampolgároknak? Tehát azoknak, akik szüksége van a támogatásunkra, és hát olyan, olyan országban, ahol nincsenek minimum standardek, tehát még nehezebb helyzetben vannak, mint az EU-n belül. Tehát meg kell vizsgálni az EU részéről, hogyan tudunk tudjuk megszervezni. Például monitoringgal felülvizsgálva már létező EU jogszabályokat. A terülmös irányelv keretei belül. A legjobban teljesítő tagállamok példáját kell megnézni. Például az egyablakos áldozat támogatói központ. Nézzük meg a kormány, hogyan lehet ezt megszervezni. És itt az EU tud iránymutatást adni a, a, témeg, a, a, az oktatást megszervezni, a képzést, azért navigátorok képzését, és tárgyaltam én amerikai kormányzati, európai kormányzati képviselő izraeliekkel, körbejártam a világot, hol lehet ezt legjobban megszervezni, és az EU tudja ezt az ismeret tudásserét még jobban szervezni világszerte. Aztán meg kell nézni a gyakorlati és jogszabályalkotási, végrehajtási ügyeket. Ha megnézzük, milyen jogszabályok vannak érvényben, nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a jó végrehajtása mostani EU jogszabályok alkotta a sztenderdek alapján. Meg kell tehát még egyszer vizsgálni ezeket az ügyeket, hogy mit is jelent a korrekt végrehajtás, és meg kell hallgassuk magukat az áldozatokat e tekintetben. Mert itt ezen áll vagy bukik minden, hogy megkapják-e azt, amire szükségük van, azt a támogatást. Aztán az egyes tagállamokban való végrehajtás mikéntjét kell megvizsgálni, figyelembe véve, hogy ott a rendszerek hogy alakultak, hogy működnek. Értékelni kell a végrehajtást Mindezek a tényezők figyelembe vehetőek és figyelembe veendőek, amikor a végrehajtást vizsgáljuk, a jogi és a gyakorlati végrehajtást. És persze mindez nem csak a támogatásról szól, hanem a jogszabályok betartásáról is. Vannak tagállamok, amelyek igyekeznek jobban teljesíteni ebben az ügyben, őket segíteni is kell. Sajnos azonban vannak olyan tagállamok, amelyek nem ez irányban mozognak és gondolkoznak. Ezekkel szemben az EU-nak vállalni kell a felelősségét betartatva a működő jogszabályokat. Tagállami szinten is, meg úgy is, hogy az EU ö, fellép jogi eszközökkel a nem végrehajtó tagállamok ellen. Tehát a nem jól végrehajtó tagállamokkal szemben intézkedésekre gondolok itt. És hangsúlyozom a megfelelő végrehajtás fontosságát, azért is, mert az EU jövőbeli cselekvését illetően, amikor a speciális jogszabályalkotásokról beszélünk, beszélünk például a áldozatjogi irányelvről, hogy mi a jó és rossz ezekkel kapcsolatban, nos, azt el lehet mondani, hogyha nincs benne a jó jogszabályban, mindaz, ami benne kell legyen. Think about victims issues at the last minute. Most csak esetben utolsó pillanatban vezetik ezeket be. Egyetlen cikket betéve az irányelvbe. Legyen ez akár a vagyonálkobzás, vagy a nem pénzügyi kifizetés. Bármilyen revédelmi feladat tekintetében sokszor alakul úgy a helyzet, hogy betesznek a jogszabályba valamint a, a, a áldozatok kapcsolatban, és a hát félre nem baj ez, valami ez is már, de hát nem átfogó rendezése az áldozatok jogainak, és nem kutatáson alapuló módon tervezik ezt így három évig vizsgálják azt a jogszabályi alkotásnál, mondjuk, hogy a rendvédelem hogy működik, és ilyenkor utcán szabályoznak, míg senki sem vizsgálja résztesen azokat a tudományos eredményeket, amelyek az áldozatok jogainak érvényesülése foglalkozik, és általában csak egy-egy cikkben térnek ki az áldozatok jogaira. Például a gyanúsítottak jogai, illetően 5-6 jogszabály, csak az, az, a gyanúsítottak jogait ügyében 5-6 jogszabály van, miközben a terrorista áldozatokról csak egy-két cikk szól, és ez is nagy, nagy nehézség volt ezeket beleerőltetni jogszabálykotás menetébe. Ám látni kell a közlekedésre vonatkozó polgári jog, és egy sor egyéb jogákban meg, meg kell jelenjen ez a jelenség. Még nem tartunk itt. Még két percem van. A koordinációt illetően különféle téma és szint határozható meg tagállami szinten a koordináció, mert önmagában egy nagyon komplex környezet, az EU támogathatja annak mikéntjét, hogy a tagállamok hogyan fejlesztik ki a koordinációs mechanizmusokat információs irányítások és ismeretcsere révén, olyan jegyzőkönyveket, protokollokat kidolgozva, amelyek már a támadás előtt gondoskodnak a, például az áldozat támogatási szervezetek igényéről, meghatározza a szerepkörüket, működésüket, hogy a rendőrség tudja, hogy ők is részei például a választási működésnek. Ez csak egy példa, de ennek nagyon sok egyéb vetülete lehet a koordináció megjelölve. Aztán azt is jelenti, hogy hálózatokat kell létrehozni a támadás utáni választásra, Sokszor külföldi adatokról beszélünk, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a hazaiak. És még az, ott, az országban élő külföldiek is, több oknál fogva, és a kormányok is nehezen tudják támogatni ezeket az áldozatokat, akik külföldiek, nehezen tudják haza segíteni. A része az igényeknek, és a Victim Support Europe is ezt teszi, egy válaszadási hálózatot dolgozott ki, amely révén meghatározható, kik a külföldi áldozatok egy támadás során. Gondoskodhatunk arról, hogy ezek a külföldi áldozatok megkapják azt a támogatást, amely hazasegít őket, mert amikor hazatérnek, teljesen más közbe kerülnek, ott nem is tudnak arról, hogy támadás hogy nincs szolidaritás, vetétlenül nem állnak rendelkezésre mert most Ha valaki litván áldozatként hazatér Litvániába, ott nem tudnak arról, hogy, hogy ő áldozat volt ott, ahol az megtörtént a támadás. Itt nagyon fontosak ezek a hálózatok és az EU intézmények. Ugye beszéltünk erre az egy ablakos ügyintézésről. Bárhogy is szervezik ezt meg, mindenképp jobb koordináció kell az EU intézmények és entitások között. Ez azt jelenti, hogy az egyes intézmények és intézményeken belül ugye a belügyi szervek, az iskolák, egészségügyi szervezetek, válságra, krízis válasz szervezetek között működjön ez. Meg kell találni, hogy illeszkedjenek az áldozatok magába a krízis válasz mechanizmusba. Hogyan lehet az erős támadás után megszervezni a segítségnyújtás útja az áldozat aspektusát is. Ugye oda, oda a rendőrség, a tűzoltóság, a vörös kereszt és mindenféle szervek, ám be kell vonni azokat a szeretek, akik, a válság, akik az áldozatokat segítik. Aztán a EU külügyi szolgálata, a konzuli szolgálat révén hogyan segít a külföldön bajba kerülteknek, áldozatoknak. Hogyan tudnak ezek koordinát választani, adni, és milyen rendszer működik annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az áldozatok harmadik országokban, EU állampolgárok megfelelő segítséget kapjanak. Ezek a beszélgetések még nem folynak, és meg kell kezdeni őket viszont. És végül a nemzetközi vezető szerep. Más országok és kontinensek az EU-ra sokféleképpen tekintenek van egy olyan kötelességünk és felelősségünk, hogy meghallgassuk más ország véleményét, és támogassuk azokat az országokat, amelyek erre igényt tartanak, hogy saját szakpolitikáikat megfelelően tudják kifejleszteni, és támogassuk őket a támogatási válaszaikban is. Nagyon sokféle módon tud az EU ilyen globális vezető szerepet elvállalni és vinni. kell lehet ennek az ENSZ keretén belül kifejtett tevékenység a globális terrorizmus elleni stratégiában, amelyet, amelyet most vizsgálnak felül az ENSZ-ben, amely nem feltétlenül az áldozatokról szól, mégis a rezilienciáról beszélünk ezekben a stratégiákban, jól tudjuk, hogy a terrorizmus elleni stratégiák nem működnek, ha csak az áldozatokat nem vonjuk be. Ez a lehetőség, amelyet az EU meg kell ragadjon, hogy változást hozzon az EU magában, vagy tagállamok külön, vagy együtt módosítókat javasolhatnak, hogy ne feledkezzenek meg ezek a stratégiák az áldozatok szempontjairól, hiszen ennek minden cselekvésben meg kell jelennie. Merci, uh, Monsieur Levent Altan. Köszönöm, Levon Altan úr, ezt a prezentációt. Ez egy felhívás arra, hogy az áldozatok részes felei legyenek ennek a folyamatnak, ahogyan mondta, ez az, amit itt is megkísérlünk, tehát ugyanazon az útvonalon haladunk, persze sok feladat vár még ránk. Most pedig örömmel adom meg a szót Elizabeth Pelzének, aki köri delegált az áldozatok támogatása ügyében a francia igazságügyi minisztériumnál. Öné a szó. Öntől is azt kérem, hogy 13-14 percben szóljon. Mindenképp oly Persze nem annyira jó feladat, tesz hálás feladat így mindenki tömörségre, rövidségre inteni, de persze még kérdéseket is fel akarnak tenni a kollégák a panel után. Persze az asszony, köszönöm, elnök asszony, köszönöm ezt a meghívást, hogy szólhatok a francia tapasztalatokról a koordináció kapcsán, és köszönöm azokat a tanúvallomásokat, amelyeket ma meghallgathattunk, és amelyek közös pontokat mutatnak fel, és annak szükségességére mutatnak rá, hogy elgondolkodjunk európai szinten a koordináción az áldozatokat támogató miniszter köri delegált hivatalát nemrégiben hozták létre. 2017-ben döntöttek arról, hogy Franciaországban létrehozzák ezt a struktúrát. Itt egy pontos szándék fejeződött ki arra vonatkozóan, hogy a szolgálatok összességében koordináljuk a feladatokat, hogy az áldozatokat a leghatékonyabb módon segíteni tudjuk. A delegáció nem csupán a terrorizmus áldozatait segíti, hanem a természeti katasztrófákat, a tömeges baleseteket, vagy egyéb bűncselekmények áldozatait, tehát elég széles spektrumot veszünk, fedünk le, Persze átélhettük azt, hogy Franciaországban terrortámadások történtek, és ezek áldozatai különleges figyelmet igényelnek. Két fő feladata van ennek a delegációnak. Az egyik a közpolitikák koordinációja, valamint a, az áldozatokat segítő eszközök javítása kezdjük a koordinációval. Ez egyfajta kulcsszó minden egyes fellépést illetően, amelyeket az áldozatok javára foganatosítunk, akár válság idején, akár pedig a hosszú távú nyomon követési folyamatban. Bizonyos számú projekt, amely jelenleg is zajlik, nagyon jól kifejezi annak szükségességét, hogy valamennyi szolgálat között koordináljunk. Aztán azt is szeretném bemutatni, hogy ez a koordináció hogyan valósul majd meg e abból azban a jövőbeli központban, amiről délelőtt is szóltunk. Az első dolog az, hogy csapatom és jó magam is elgondolkodunk ezen a miniszterközi jellegen, mert itt a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a külügyminiszter, illetve a pénzügyminiszter, illetve minisztériumok is érintve vannak. Fontos minden egyes minisztérium esetében egyfajta áldozatpolitikai referens létrehozása, ezt ki is jelölték ezt a szemét, és ez elháríthatja a gyakorlati nehézségeket. A minisztérium közi koordinációnak tehát a válság időpontjában, valamint az áldozatok nyomon követése eljárásában is meg kell valósulnia a hosszú távon. A miniszterköri koordinációt túllép a miniszterközi jellegen, hanem ez magában foglalja az áldozatok szervezeteivel való koordinációt, és azon szereplőkkel való koordinációt is, akik gondoskodnak az áldozatokról. Amikor kineveztek erre a feladatra, az első feladat, amit adtak nekem, az volt, hogy a az, el, az azonnali ö, kezelő egység munkáját ö, vizsgáljam felül, illetve a hosszú távú kezelést is vizsgáljam meg. Tehát a merénylet napján magán több minisztérium van érintve, ezen kívül áldozatokkal foglalkozó szervezetek, és a garancia alap, melynek feladata az áldozatok kártalanítása. És persze a külügyminisztérium is elsősorban, amikor külföldi áldozatok is vannak. Mindannyian szereplők a válság pillanatában mindannyian foglalkoznak az áldozatok támogatásával, és el kell osztaniuk a feladatokat. Hallottam egy nagyon érdekes megjegyzést a minél ö, helyszínközelibb szolgáltatásokról láttuk nyáron a barcelonai merényleteket, 32 francia áldozata volt ennek az áldozatok összességét tekintve. Rögtön a merényleteket követően egy pluridisciplináris csapat utazott Barcelonába, amelynek tagjai voltak az áldozat, adatokkal foglalkozó szervezetek is, sőt bizonyos minisztériumok tagjai, és a kártalanítási alap. Itt bizonyos összegeket azonnal folyósítottak az áldozatok szemére a helyszínen, és persze a külügyminisztérium is jelen volt, a konzulátus, a nagykövetség révén a helyszínen és kórházi személyzet is, amely úgy szintén több helyről utazott Franciaországból a merényletek helyszínére, olyan személyek, akik spanyolul is beszéltek, hogy kapcsolatot tudjanak biztosítani az áldozatok és a megfelelő szervek között a helyszínen. A válság idején tehát a koordináció nagyon fontos. Ugyanakkor fontos az áldozatok sorsát nyomon követni hosszú távon és ezt koordinálni. A francia tapasztalat ugye most már két vagy három éve tekint vissza, ez abszolút meghatározó. Frances Rutecki mondta az imént, hogy egyrésztről Nemzeti szinten van szükség koordinációra, ugyanakkor kapilláris szinten is a helyszíneken minden egyes francia megyében. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol az áldozatok élnek, például Nizza példájára utalnék, ahol nagyon sok áldozat volt, akik még mindig a helyszínen élnek. Nyolc bizottság ült össze a merényletet követően az összes szereplő bevonásával, akik gondoskodtak az áldozatokról azok, akik beavatkozhatnak ebbe a támogatásba, akár a társadalombiztosítás, akár a szociális lakhatási szereplők, vagy más lakhatással foglalkozó szereplők, vagy akár azok, akik a kártalanítást biztosítják, vagy az igazságszolgáltatás hatóságai mindannyian ott voltak az asztal körül, az államügyész körül, a, prefe, a prefektus körül, hogy az áldozatokkal foglalkozzanak. És Ugye ez a lehetőség, hogy az összes szereplőt bevontuk, ha ezt nem tettük volna, enélkül a róluk való gondoskodás nem lett volna annyira hatékony. Itt jelenleg zajlanak bizonyos projektek Franciaországban, és ezek jól kifejezik annak szükségességét, hogy konkrét intézkedéseket foganatosítsunk ezen koordinációt illetően. Az egyik projekt, ez az megbékés nemzeti központja, ezt 2018 őszén fogjuk létrehozni. François Rudecki volt a támogatója ennek a projektnek, és most már Franciaország ezt teljes mértékben magáévá tette ezt a projektet, több minisztériumot foglal magába, az egészségügyi minisztériumot elsősorban, aztán a kutatási minisztériumot, az igazságügyi minisztériumot, ezen kívül a pénzügyminisztériumot. minisztériumot ez a ö, források és megbékés központja, ennek az a célja, hogy az összes kutatást összefogja a 2015-ös terrortámadások, vagy a 2016 júliusi terrortámadások áldozataival kapcsolatosan, és ez nemzetközi vetülettel is rendelkezik, tehát más áldozatok is profitálhatnak ebből más európai országokban ezen kutatások előrehaladásából. Ezen kívül Franciaországban az orvosi személyzetet mindenképpen képezni akarjuk, hogy fel tudják fedezni a posztraumatikus stressz jeleit, és megfelelő ápolást tudjanak biztosítani az áldozatoknak. Ez tehát egy minisztérium közi projekt, és a szervezetek is beleszólással rendelkeznek ebbe. François Rudecki volt a megteremtője ennek, ugyanakkor egy merélet áldozatától származik ez az ügy, ez az ötlet. Szöder Kolpár ő. És aztán a határokon átnyúló jellegű áldozat. Erről sokat beszélünk. Itt egyfajta informatikai projektről, ről van szó, melynek feladata az, hogy az áldozatok nyilvántartásait összekapcsolja, hogyha merénylet következik be. Tehát itt a kórházak informatikai rendszere, a panaszbenyújtók informatikai rendszere, a külügyminisztériumok nyilvántartásai, azon esetekben, ha valakit külföldön ért ilyen jellegű támadás. Nos, ezen rendszerek között eddig nem volt kapcsolat, és a mi nagy informatikai projektünknek az a célja, hogy ezt létrehozzuk. Ezt két éven keresztül végeztük ezt a feladatot. Szeretnénk adatokat cserélni más tagállamokkal is, olyan információkat, illetően amelyeket ilyen jellegű rendszerekben gyűjtöttek. Egy másik nagy feladatunk, projektünk az áldozatok visszatérése a munkavilágába, átképzésük. Ezt nem egyetlen minisztérium vezeti, itt a szervezeteket is bevonjuk, a munkaügyi miniszter, a belügyminisztérium képviselői is jelen vannak, és egy specifikus megállapodást írtunk alá, hogy a terrorizmus valamennyi áldozata specifikus bánásmódban kény részesüljön, amikor visszatérnek a munkavilágába. Minden egyes ügynökségnél, minden egyes megyében egy területi referenst képzünk ki, hogy az áldozatoknak speciális segítséget tudjon nyújtani. Aztán ezen napok során itt meg kell említeni egy nagyon fontos szempontot is, az áldozatokról való megemlékezést. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök azt mondta, hogy egy megemlékezéssel foglalkozó bizottságot kell létrehozni. Nagyon sokat beszélünk itt az átadásról, az áldozatok tanúvállalomásairól, és a nemzeti oktatásról, nagyon fontos, hogy a történelemkönyvekben, filozófia könyvekben megjelenjenek a terrorista támadások áldozatai az Európai Unión belül minden egyes országra vetítve. Nos, ezeket a példákat szeretném felhozni, és ezeket a szervezeteket, hogy elmondjam, hogy ez a jövőbeli koordinációs központ, amelyet európai szinten hoznak majd létre, Nos, ezt illetően néhány szempont nagyon fontosnak tűnik számomra. Ezen központ elve a tagállamok közötti szolidaritás kell, hogy legyen. Ez nagyon fontos. Itt a biztonság, az igazság, szolgáltatás, a szabadságok közös térségről beszélünk, ugyanakkor fontos, hogy az áldozatok szempontjából a szolidaritást is hozzáadjuk ehhez. Március 9-én van itt egy fontos elv még, amit hozzá kell ezt tenni, a testvériség elve. Ugyanis az EU-n belül a terrorista támadások áldozatai esetében nagyon fontos, és persze az EU-n kívül is érezni ezt a szolidaritást, az emberiességet, a humánumot. A szolidaritás egyáltalán nem ellentétes a szubszidiaritással, éppen ellenkezőleg a szolidaritást egyfajta szubszidiaritást táplálja, hiszen minden egyes tagállamnak megvan a saját felelőssége azon fellépések meghozatalában, amelyek segítségével a merénylettel kapcsolatos helyzeteket kezelni tudják. A másik fontos dolog ez a transzverszális jelleg. Szerintem veszélyes lenne egy olyan központot létrehozni, amely csupán az igazságszolgáltatás és a belügyek mentén gondolkodik. Nagyon fontos a külügyi dimenzió, a külpolitika dimenziója bekapcsolása a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataink, amelyekről beszéltünk. Ugyanakkor vannak gazdasági vetületek, olyan vetületek, amelyek az ügyhöz kapcsolódnak, ezek is meghatározóak miért nem lehet az összes irányban dolgozni, az Európai Bizottsággal összekapcsolva, bevonva különböző európai biztosokat az áldozatok problematikájának megoldásába, amelyek jóval túllépnek az igazságszolgáltatási szempontokon. Itt el kell gondolkodni a koordináció szempontján, a merényleteket követően nagyon konkrét elemekre gondolok, információcserére, mi például Franciaországban, amikor sor került a nidzai merényletre, akkor 700 áldozat volt 52 nemzet soraiból, és hát itt nagyon fontos volt a francia állam beavatkozása, bármilyen nemzetiségűek voltak is az áldozatok, hiszen ez a mi területünkön történt, ez a ez a merénylet, ugyanakkor fontos volt nagyon az információcsere, ami most még nagyon kezdeti szakaszban tart, gyakorlatilag még nem is létezik. A francia áldozatok akiket Barcelonában sújtott a merénylet, visszatértek Franciaországba, hogy megtudják, hogy vajon Spanyolországban kártalanították-e őket, és hogy Franciaország is kártalanítja -e őket, vagy egy kiegészítő jellegű kártalanítást kapnak. Mert nagyon bonyolult volt itt az információcsere. Persze nagyon sok adatvételmi szabály van, amelyeket tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor konkrét lehetőségeken kell gondolkodnunk, hogy merélet helyzetében ugye gyakran külföldi áldozatok is vannak, vagy külföldön vannak a mi állampolgáraink. Itt reagálnunk kell hasonlóképpen a büntetőjogi esetekhez, ugye a kölcsönös elismerés elve mentén és tanúsítványok segítségével, amelyek az adatlapok egyszerű cseréjét teszik lehetővé országaink között. Julian King biztos urat láttam megérkezni a terembe, tehát nem szeretném mások hozzászólási idejét megkurtítani, ugyanakkor látván, hogy megérkezett, szeretnék emlékeztetni egy január 29-i mondatára, melyre gyakran utalnak Franciaországban. A terroristák megpróbálnak minket megosztani, az ellenállásunk kulcsa az egységességünkben rejlik. Egy koordinációs központ lehet egy ilyen eszköz, így tudjuk az áldozatokat segíteni a teljes folyamat során, és így tudjuk az egységességünket kifejezésre juttatni, valamint elismerésünket előttük. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth ezt a remek prezentációt, ezeket a nagyon konkrét irányvonalakat a terrorista támadás merénylet kapcsán. Talán lesznek majd kérdések, és persze figyelmesen hallgatván a prezentációkat, lehet, hogy az előadóknak maguknak is lesznek kérdéseik más előadókhoz, csak vitam ezzel a helyzetünket, már ami az időt illeti, de hát ez a találkozónk alapelve. Köszönöm, most pedig megadom a szót Edward Cartwrightnak, aki az Atlanti óceán másik ö, ö, partjáról világítja meg az ottani helyzetet, ö, és Julian King-et is üdvözlöm, akit éppen idézett az imént az egyik előadónk, tehát ezzel bevonult Julian a törlembe lehet mondani. White asszonynak adok tehát szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Utolsóként a nap végén. Szeretném megköszönni az Európai Parlament terrorizmussal foglalkozó különbizottságának a meghívását, hogy a nyilvános meghallgatáson részt vehessek, és szóljak néhány szót a áldozatokra jogainak erősítéséről az EU-ban. Én az külügyminisztérium az áldozatok igazságoságával foglalkozó részlegén dolgozom. Az EU-n kívül és a tagállamokban is sokan, sok támadást szenvedtünk el, például 2016. március 22-én Brüsszelben, ahol négy amerikait öltek meg, és sokan igen súlyosan megsérültek. Mi méltányoljuk az EU tagállamok és a az összes egyéb szervezet segítségét az amerikai áldozatok megsegítésében. Én nagy örömmel veszek részt ezen a meghallgatáson, és szeretném bemutatni az amerikai programot, amelyel a terrorista támadások áldozatain kívánunk segíteni az USA-ban. Minden körülmények között egy szeretett családtag vagy ismerős elvesztése óriási trauma, amikor egy terrorista támadás éri ér valakit külföldön, akkor a családoknak sokkal nehezebb feldolgozni ezt a traumát, hiszen számos olyan tényező is közrejátszik, amin nem tudtak segíteni. És lehet, hogy a külföldön áldozatul esettek családok nem ismerik az adott nyelvet, a jogszabályokat, és ehhez segítségre van szüksége az USA. Erre próbál reagálni. Ez egy koordinált reagálás különböző szakterületeket fed le a rendszer. Mint ahogy itt az ábrán is látható, a külügyi, külügyminisztérium, illetve az FBI az első, aki reagál a külföldön áldozatul esetek esetében. Az én osztályom az amerikai állampolgárokat abban segíti, hogy, a, hogy tájékozódjanak a másik ország jogszabályaiba, és a főügyészség kezeli természetesen az összes ezzel kapcsolatos igazságszolgáltatási eljárásra. Mi hivatalunk a külföldi terrorista támadások áldozatául esett amerikai állampolgárokon kíván segíteni, és igyekszünk képviselni őket világszerte jogászok, büntetőjogászok és terrorizmussal foglalkozó szakértők a munkatársaink, és amennyire a külföldi jog lehetővé teszi, nemzetközi programokban is részt veszünk. Mi nyújtunk segítséget abban, hogy beazonosítsuk a külföldi támadásokat, illetve bizonyos pénzügyi támogatásokkal is nyújtunk. Nyilvánvalóan az információ az elsődlegesen fontos dolog. Megfelelő információt kell adnunk az áldozatoknak e-mailben, telefonon és jelszóval védett honlapokon a külföldi jogi rendszerről, és lehetővé tesszük azt is, hogy az áldozatok bírósági eljárásokon külföldön részt vehessenek, odautazhassanak. Ezekben az esetekben természetesen kísérőt is adunk melléjük, akik a bírósági eljárásban segíthetik őket. És amennyire a külföldi jog megengedi, azt is elősegítjük, hogy az áldozatokat a bírósági eljárás során tanúként meghallgassák. Az USA egy költségtérítési programot is bevezetett, tehát az áldozatok bizonyos költségeit megtérítjük. Ez kizárólag a külföldön áldozatul esett személyek esetében működik. Mi kezeljük ezt a költségtérítési programot, segítünk abban is, hogy beazonosítsuk az ilyen merényletek áldozatait. Ezen kívül jelszóval védett honlapokat is fenntartunk az áldozatok számára. Itt különböző háttérinformációk találhatók meg a külföldi igazságszolgáltatási rendszerekről. Mint ahogy említettem, jelszóval védettek ezek a honlapok, és az URL is rejtett, tehát Google ez nem kereshető, minden esetre fontos, hogy információval szolgáljunk az áldozatok számára. Tehát az áldozatokat a külföldi jog értelmében tanúként is meg lehet hallgatni, ebben is segítjük őket, és tájékoztatjuk a bűncselekmény hatásairól is az áldozatot. Az ítélkezést követően is nyomon követjük az áldozatokat, számos célt kívánunk ezzel elérni. Igyekszünk egyensúlyt teremteni a bírósági eljárás során, hogy az áldozatokat ne érjék indokolatlan hátrányok, lehetővé tesszük azt, hogy az eljárás során a méltóságukat megőrizhessék, és általában segítjük őket abban, hogy a bírósági eljárás átlátható és méltányos módon történjen. És most szeretnék néhány forrást is a figyelmükbe ajánlani, amelyek az önök számára is segítséget nyújthat. Several years after the 9/11 attacks on the a 2001-es 2001-es támadást követően nagyon sokan reagáltak az áldozatok megsegítése érdekében. És számos tanulságot is leszűrtünk az akkori tapasztalatokból, és ezzel igyekeztünk segíteni a későbbiekben terrorista támadás áldozatául esett személyeknek. Egyfajta eszköztárat dolgoztunk ki, ami online is hozzáférhető, itt látható a cím a segítséghez, az ilyen segítséghez a kormányzat minden szintjén koordinált megközelítése van szükség civil szervezetekkel közösen, hogy megfelelően reagálhassunk. Capacity for effective victim responses. And here is a picture of the front page of the toolkit. The This toolkit complements, it does not replace existing emergency. Ez eszközrendszer kiegészítés nem váltja föl más sürgősségi rendszerek működését, és segíti a válaszadást. A toolkitben van a partnerségről és a tervezésről is egy rész, ez a szakasz mutatja, hogy lehet a partneri viszonyt fenntartani, forrásokat meghatározni, és a ö, ö, protokollokat megszervezni. A válaszadás és a helyreállítás tekintetében a, a terrorista támadás utáni helyreállítás vonatkozó részeket tartalmaz a jegyzőkönyv, és egyéb glossáriumot a végén tartalmazza forrásokat felhatározó. Itt van például a és segítségnyújtási könyvprotokoll, amelyekről az előbb beszéltek, és megmutatja, hogyan lehet a kettőt összerakni, hogyan lehet gyorsan választatni a incidens után e tekintetben. Utolsó dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy mi az új tömeges erőszak központunk működése miben áll. Létrehoztunk egy nemzeti tömeg támadás viktimizációs forrás központot, amely az átfogó igényeket a terrorizmus áldozatok, tömeges áldozatok tekintetében, és kidolgoz stratégiákat és eszközöket, amelyek révén a közösségekkel kapcsolatot építve, kapacitásokat épít fel annak érdekében, hogy képzésre és tetegesítésre segítse az áldozatokat, meghatározza és létrehozza a legjobb gyakorlatokat, és specialistákat szervez a terepmunkára. Az igazságügyi rendszereket is segíti abban, hogy a segítse az áldozatokat, a legjobb gyakorlatokat összeállítsák és kicseréljék, a múltbeli tapasztalatok alapján egy folyamatot állítsanak föl, amelyek révén a forrás központ kiaknázható a közösségek közvetlen támogatásában, speciális szakképzést nyújtva a terepen dolgozó szakembereknek és ügynökségeknek, és trauma informált segítségnyújtás és ápolás nyújtva a áldozatoknak. A toolkit további fejlesztése során a trauma tanácsadás eredményeit értékeljük, egyfajta táv munka révén is megszervezhető, és ahol a reziliencia központok működését kapcsoljuk össze, és van egy incidencia applikáció. Okay. Jó, hogy lassabban beszéljek. Jó. És már a konklúziónál tartok igyekeztem a 15 percbe belepréselni mondandómat, ezért beszéltem ilyen gyorsan. Összefoglalva, az egyik leghasznosabb eszköz, amelyen rendelkezünk, az Egyesült Államokbeli polgárok segítésében, akiket az EU-ban támadás ér, a kormányok közötti együttműködési eh, hálózat, amelyben NGO-k is részt vesznek. Lav is beszélt erről, a szakpolitikai tanácsadás és a konkrét esetek, konkrét igényekre adott válaszok tekintetében is. Reméljük, hogy ezek a válaszadások minden erőfeszítést segítenek, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az áldozatoknak és tájékoztatsuk azokról a jogokról, amelyekre igényt tarthatnak. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Köszönöm szépen. Cartwright asszonynak a prezentációját, és akkor most néhány percünk van a kérdésekre, a válaszokra. Kíván-e valaki kezdeni? Monika. Perzes asszony említette a szubszidiaritást. Ezzel én nagyon is egyetértek Németországban, annak ellenére, hogy vannak szubszidiaritási problémák, 16 tartomány esetében nem lehetett szubszidiaritással viccelni. Én úgy gondolom, hogy az EU fontos szerepet játszik abban, hogy minimál standardokat kidolgozzunk, ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyek még a minimum standardok alatt maradnak, és amikor az áldozatok kártalanításáról vagy konkrét megsegítéséről beszélünk a merényletet következő meghatározott időszakban, ezen az időn túl sokan megfeledkeznek bizonyos dolgokról, és ha például bizonyos testrészüket elvesztették, vagy családtagjukat elvesztették, akkor ebben az esetben nem feltétlenül jutnak megfelelő segítséghez. Éppen ezért a minimum standardokra szükség lenne, és meg kellene győzni minden tagállamot abban, hogy ilyeneket létrehozzanak, és hogy egymás között koordináljanak. Ez nem egy új dolog, amit fel kell találni, hiszen számos tapasztalat létezik a múltból, tehát nem kell mindent teljesen újra megalkotni. És a parlament, a bizottság is segítség, segítheti a tagállamokat abban, hogy végig gondolják, hogy az egyes tagállamok önmaguk mit tehetnek. Például a biztosításokkal kapcsolatosan én jó pár ilyen példát ismerek, és nagyon gyakran az áldozatok számára teljesen szörnyűséges következményekkel jár. Tehát nagyon nehéz megemészteni az áldozatok számára ezeket az kalkulációs gyakorlatokat, ami gyakran az ő hátrányukra van. Tehát a tagállamoknak együtt kell működniük a jelentésünk elkészítésében, és közösen meg kellene abban is állapodnunk, hogy ne üljünk itt megint három-négy év múlva, és egy belga áldozatot hallgassunk meg ismét, ugyanis ez nagyon is gyalázatos lenne az Európai Unióra nézve tisztában kell lennünk azzal, hogy az áldozatok élete megváltozott, szörnyűséges lett, de számolhat azzal, hogy kap segítséget az újrakezdéshez. És ez a crowdfunding forrásgyűjtésről is szól. Én tudom, hogy az USA-ban óriási összegeket gyűjtöttek így össze, és milyen óriási kártalanításokra került sor, tehát azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen egy jó pontot érdemel az USA, miközben az EU meglehetősen gyenge lábakon áll e tekintetben. Merci. Köszönöm. Nem hangzott el itt valódi kérdés. Benzé asszony. Ön teljes támogatásomra számíthat, és elmondom, hogy Franciaországban múlt héten szerveztünk egy eseményt, Mirke asszony is jelen volt, egy ülés volt ez, egy tucatnyi európai tagállam részvételével a kártalanítás körében, hogy megpróbáljunk néhány elvet megszilárdítani, és talán ezek akire is hivatkozhatunk a koordinációs központban. Nagyon egyszerű elemekről van szó. Az első egyfajta nyilvántartás létrehozása az összes kártalítási szerv felsorolásával, hogy ezek gyorsan adatot tudjanak cserélni egymás között. És aztán afelé mozdulunk el, amit ön említett, a minimális normák, az igazságos és egyenlő kártalanítás céljából valamennyi országban, akár crowdfunding, akár állami szintű rendszerek révén, amelyeket létrehoznak. A kártalanítás módját illetően itt van ugye az állampolgársági kritérium, a területi kritérium, ezek nagyon fontos kritériumok. Vajon az EU tagállamai jelenleg kártalanítják-e az európai állampolgárokat, tehát azokat az áldozatokat, amelyek állampolgársága nem a saját országokkal egyezik meg. Nem feltétlenül ez a helyzet az EU valamennyi államában. Ennek ellenére ez egy minimális szabály lenne. Hogyha egy olyan térségről beszélünk, amely egyesít minket, ugye 28 vagy akár 27 EU-s tagállam vonatkozásában, akkor ezt a kritériumot minimálisan alkalmaznunk kell. Tehát én teljes mértékben támogatom az ön által mondottakat. Merci! Elnök, nagyon köszönöm ezt az iránymutatást, és most Maité kap szót, ő is szólt kért, talán kérdést fog feltenni. Presidente, eh, bien, me sumo a lo que ha dicho Mónica Holmeyer y a lo que ha respondido. Köszönöm. Én is eh, visszhangzom azt, amit Mónika Holmeyer az imént elmondott, és amit Velszez asszony is elmondott. Hogy az európai megközelítést kell meghatároznunk és alkalmaznunk, például a biztosítási kötvények, életbiztosítás, kompenzáció tekintetében azt is hozzá kell tegyem, hogy itt nagy szükség van az Európai eh, Bizottságra, és itt Sir Juliannek is címzám mondatokat, hogy legyen egy európai központja a kompenzációknak, és az irányelv tények kialakuljon, ne csak írott malaszt maradjon. Nagyon fontos a tagállamok tekintetében ez a rezilincia, és nagyon fontos lehet itt az európai intézmények ereje. Az igényeket kell világosan meglehetni és látni a társadalom részéről, és hatékony megoldásokat kell nyújtani számukra. Így lehet jól együttműködve ezt a feladatot ellátni, és többet lehet tenni a áldozatok számára olyan protokollokra van szükség, amelyek adott esetben azonnal végrehajthatóak a kezdettől fogva. És úgy gondolom, King biztos úr, szükség van lendületbe hozni ezt a folyamatot, és ezt ön tudja, ez a bizottság együttműködésben elérni. A szubszidiaritás elve és a szolidaritás elve együtt kell érvényesüljön. Mindkettő nagyon fontos a rendőrségi, igazságügyi működésben is. Itt ezt követelik meg az európai állampolgárok. Köszönöm, kedves kollégák! Végül Teresa Rimenez beszerülnek adok szót, és aztán Helga Stevens néhány záró javaslatot fogalmaz majd meg, és meghallgatjuk Sir Julian King biztos urat, aki megtisztel minket jelenlétével, és itt elnökli a záró munkáinkat. Sí, beaucoup, madame la Quería agradecer a todos los, los ponentes, porque han sido intervenciones. Köszönöm minden hozzászólónknak. Nagyon konstruktív, gyakorlati hasznosságú hozzászólásokat hallott tudtunk arról, ami történik Franciaország. Történik Franciaországban, más tagállamokban, Alton urat is meghallgattuk. Úgy gondolom, nagyon sok gyakorlati, hasznos eredménye volt a mai megbeszélésnek, olyan ajánlások, tanulságok, amelyek gyakorlatban is megszívlehetőek. Különösen nagy hatása volt rám, ami a végén hallottunk. És sokat hallottunk az, az igazságosságról, az méltányosságról. És persze nagyon fontos, hogy ezek érvényesüljenek, ám, és sokan el is mondták itt is, hogy ezek az ügyek transzverzálisak, nem állnak meg a határoknál, vagy egyes ágazatoknál. Hallottuk a francia igazságügyminisztérium képviselőtől, hogy mennyire jó hogyha együttműködnek, hogy a, megkapják a pénzügyi támogatást, az áldozatok munkát találjanak, az igazságügyi rendszerben eligazodjanak, és mindebben ilyenfajta transzverzális segítséget kell adni nekik. És a konkrét kérdésem a bírósági eljárásban a részvétel érinti. Itt a magyarázatok során elhangzott, hogy az irányelv is lefedi ezeket. A és az áldozatokat miképpen vonhatják be a bírósági eljárásokba. Például a barcelonai támadás után, terrortámadás után francia áldozatokat ugye a francia állam bevonásával a francia eljárások alapján is vizsgálták, meg a spanyol jogszabályok alapján. Kérdés tehát, hogy az áldozatokat hogyan támogatják a bűn cselekmények elleni fellépés beli eljárásokban. Euh, Szerencséje van, mert vagy 30 éve bíróként dolgozom, jól ismerem a büntetőeljárást. Franciaországban, hogyha merényletre kerül sor, vagy akár egy bűncselekményre, amelyet külföldön követnek el, szinte 90%-ában az eseteknek vizsgálatot indítanak Franciaországban. Ezt egyfajta tükörvizsgálatnak nevezik, ez azt jelenti, hogy támogatjuk azt a vizsgálatot, amely külföldön zajlik. Két okból. Egyrésztről azért, mert a francia áldozatok, hogyha például a barcelonai esetet vesszük, azok polgári felperesként indíthatnak egy eljárást, és hozzáférhetnek az összes dossziéhoz az eljárásban is ügyvédet fogadhatnak. Másodszorban ezen dossziékban, már ami a terrorizmus területét illeti, mindenféleképpen lesz egy büntető eljárás, egyfajta kölcsönös jogsegély, kérelem. A francia bíróságok a spanyol bíróságoktól kérnek bizonyos elemeket az eljárást illetően, hogy beletegyék saját dossziéjukba, hogy ezeket a francia áldozatok is megismerhessék, és néha azért is, hogy információkat cseréljenek. Láthatták a sajtóban, hogy voltak kapcsolatok a Spanyolországban elkövetett tények és a francia letartóztatások között. Tehát itt valóban van egy közös dimenziója ezeknek a vizsgálatoknak, sőt néha még egy közös vizsgálati ö, csapat is létrejön, közös nyomozó csapat, mert erre szükség van az eljárás során. Aztán vannak más eszközök is az áldozatok segítését illetően. A francia áldozatok, tegyük fel, hogy Spanyolországba kell, hogy menjenek a bírósági eljárásra. Fennel annak a lehetősége, hogy az utazási költségeiket átvállaljuk, illetve azon költségeket, amelyek a spanyolországi tartózkodásukból fakadnak vagy ott voltak a francia áldozatok, akiknek Londonba kellett utazniuk. Ott volt egy szintén egy bírósági eljárás, és pszichológiai szempontból van lehetőség arra, hogy az áldozatokat támogató szervezetek kísérjék őket, akik szintén elutazhatnak a helyszínre, és támogathatják az áldozatokat. Megpróbáljuk tehát elérni a maximumot, hogy az áldozatokat kísérjék a büntetőeljárások során, ugyanakkor még mindig van lehetőség a javításra, és az egyik feladatunk éppen az, hogy jobban gondoskodjunk a francia áldozatokról a külföldön elkövetett merilletek esetén. Az egész csapatommal dolgozom ezen az ügyön, mégpedig különösen a külügyminisztérium képviselőivel. Merci. Köszönöm ezeket a pontosításokat. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy ha a résztvevőket ki nem merítettük, a kérdések sorát igen, Helga Stevensnek adok most szót, aki néhány záró észrevételt fog megfogalmazni. Uh, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat néhány rövid pontban. Az Európai Parlament elnöke Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy jogi és erkölcsi kötelezettségeink vannak a terrorista támadások áldozataikkal szemben. El kell ismerni legitim módon a jogaikat, ugyanakkor joguk van a magánélethez is. Nekünk az a feladatunk, hogy megőrizhessék a méltóságukat. Az áldozatok, terrorizmus áldozatai másfajta traumát szenvedtek, mint egyéb áldozatok. Közvetlen, illetve közvetett áldozatokról beszélünk, és az áldozatok nagyon gyakran elvesztik a biztonságérzetüket a társadalomban és azt mindenféleképpen el kell kerülnünk, hogy másodlagosan is áldozattól essenek az indokolatlan rendőrségi fellépés, vagy a túlságosan bonyolult és elhúzódó jogi eljárások miatt. És más országokban áldozatul esetek esetével külön kell foglalkozni, és erre rávilágított Kralac asszony nyilatkozata is a brüsszeli merénylet kapcsán. Különböző struktúrák és jogszabályok léteznek az áldozatok védelmére. Spanyolországban és Németországban erről hallottunk. És 2012-ben a terrorizmussal terrorizmus ellenes irányelv is megfogalmazásra került. Minden tagállam csatlakozott ez, Írország és Románia jelentett csak részbeni átültetést. Az irányelvet idén szeptemberig mindenhol át kell ültetni. A DigiTrust hamarosan egy kísérleti projektet fog megvalósítani az EU koordinációs központjával kapcsolatosan. Ebben az Európai Parlament is érintett, és a költségvetése 1 millió euró. A központ számos szakértőt fog összevonni, és igyekszik útmutatók és képzés révén segíteni az áldozatoknak, és a gyakorlati alkalmazást illetően a bizottságnak nem csak a jogi átültetés kérdésével kell foglalkoznia, hanem annak is, hogy a gyakorlatban az irányelv előírásai hogyan hajtódnak végre. Különböző struktúrák és modellek léteznek az egyes tagállamokban, és tartományokban, ugyanakkor viszont fontos, hogy egy minimum standardot mindenhol elérjünk, és ezek megvalósulhassanak megfelelő struktúrák keretében, biztosítva közvetlen támogatást az áldozatoknak. Ehhez minden pénzügyi támogatást és állami támogatást meg kell adni és a támogatásnak azonnal meg kell történnie, hiszen akár egy hét is túl késő lehet szükséges támogatásban kell biztosítani az áldozatokat, és erre világított rá Benjamin úr valomása is. Megfelelően működő rendszert kell kialakítani az áldozatok kártérítés érdekében, és hogy meg tudjuk védeni az életüket méltányos módon. Maguk az áldozatok is fontos szerepet játszhatnak az, e- a szélsőségesség megakadályozásában, ezt is el kell ismerni. A jogi keretek harmonizációját meg kell erősíteni, ez is felvetődött, és ehhez egy európai szintű platformot kell létrehozni az áldozatok jogainak koordinálása tekintetében. Egy kártérítési, kár kártalanítási alapra is született javaslat. Ahhoz, hogy az áldozatokat meg tudjuk segíteni, itt elhangzott az is, hogy együtt kell működni az, agy, az egyes hatóságoknak. A legtöbb fellépés a merlényletet követően előkészíthető. És nagyon fontos, hogy a nemzeti gyakorlatok egy minimum standardnak megfeleljenek. Rendkívül fontos, hogy koordinált reagálásra kerüljön sor, amikor az áldozatok megsegítéséről beszélünk merényletek esetében. Az csere a különböző országokból származó áldozatok esetében nagyon fontos, hogy minden áldozat jogát megfelelően kezelni tudjuk, el tudjuk ismerni. Végezetül pedig Cartwright asszony beszámolt az USA-ban kialakított rendszerről az USA-n kívül merénylet áldozatául esett személyek megsegítésére. Ez egy előkészített reagálás jelent megfelelő hatáskörökkel és szakértelemmel felszerelkezve az áldozatok jogai védelme érdekében. Tehát tulajdonképpen ezek eh, hangzottak el ma többé-kevésbé. Rengeteg információt hallottunk, de röviden összefoglalva így tudnám leszűrni. Köszönöm, kedves Helga Stevens, ezt a ragyogó expozét, amely jól összefoglalja ezt a mai körülbelül 7 órás munkánkat, ezen alapvető kérdéseket illetően mi történik? Nem, nem felejtkeztem meg arról, hogy most átadjam a szót Sir Julian Kingnek, hogy ossza meg velünk gondolatait az Európai Bizottság nevében. Még egyszer köszönöm, hogy jelen van itt körünkben, Köszönöm a fellépését, az elképzeléseit, nagyon fontos ez az Európai Parlament számára, a tagállamok számára, és köszönöm elkötelezettségét is, hogy nyomon követi munkáinkat, és ez persze kölcsönösen történik, nagyon jól működünk együtt, még akkor is, hogyha nagyon összetettek ezek a fontos kérdések. Köszönöm tehát uh, Sir Julian, nagyon szívesen adom át önnek a szót. Köszönöm, hogy végén megadták a szót. Önök egy nagyon gazdag eszmecsere után vannak, egy egész napos eszmecsere után. Nagyon jó és erős összefoglalót hallhattam ezekről az imént. Sajnálom, nem lehettem itt a közös személyes vallomások meghallgatására. Az én munkám jelentős része arról szól, hogy megpróbáljuk megakadályozni a támadásokat, és hogyan tesszük ezt. Ám ekközben nem veszhetjük szem elől azt sem, hogy ha már megtörténik a legrosszabb, az milyen rettenetes. Pillanatokra, percekre, káosz, pánik uralkodik el az első órákban és napokban, sok uralkodik el a túlélőkön is, meg azok közelében is, akik rádöbbennek, hogy valakit elvesztettek. És aztán hónapok, évek telnek el, Ugyan elhaványulhatnak az élmények, különösen azok körében, akik nem voltak közvetlenül érintettek, ám a fájdalom, a düh és a sajn, a, a, a, a szomorúság, a fájdalom nem múlik el, ahogy hallottuk azoktól, akik közvetlen részesei voltak elszenvedő ilyen támadások, mert a terrorizmus rajta hagyja a fizikai és lelki nyomait mindenkin, aki érintett bármiképpen is, az a gyerek, aki a szülők nélkül nő fel, vagy aki nem láthatja gyermekét többet, mindig megszenvedi ezt. Aki pedig túléli, együtt kell éljen az események hatásaival egész életében. Ezt élesen és fájdalmasan érzem, és a szakpolitikák meg tervezéseben is ez irány bennünket. Megteszünk mindent, hogy elkerüljük a támadásokat, megelőzzük, ám fel kell készülnünk arra is, hogyha megtörténik, megtegyünk mindent az áldozatok segítésére. Európai szinten van is erre vonatkozó szerepkör, ezt el is fogadom, egyetértek azokkal, akikre rámutattak. Főképpen azért, mert ezek a rettentő támadások több országból van élőket érinthetnek egyszerre. Határon átnyúló hatásuk lehet, meg az EU határon túl nyúló hatásaik. Barcelonában ha, több mint 30 nemzetiségű ember volt áldozata a támadásnak. Ezért is szükséges európai dimenziója legyen ennek, és a segítségnyújtásnak. Ahhoz, hogy ez a munka hatékony legyen és eredményes, hogy többen is elmondták, és hogy összefoglalta az imént a képviselőasszony, ahhoz végig kell hajtani ezeket a pontokat. És a tagállamokon áll ez, ők kell cselekedjenek. Nemrég hallottam egyes túlélőktől, terülős tanulások túlélőtől, hogy bár kaptak némi segítséget, továbbra is úgy érzik, hogy saját hazájuk, az illető tagállam nem segít őket eléggé. Hogy akármit is teszünk, az, és teszünk, az nem elég. Ez érzékelhető. Ezért volt aktuális ez a mai vita, illetve eszmecsere, éppen a brüsszeli és a Westminsteri szörnyű támadások évfordulójához közeledve. Köszönöm önnek, elnök asszony, Grisbeck asszony, hogy megszervezte és elnökölte ezt az ülést, jelentéstevői munkáját is, Stevens asszonynak is, és különösen azoknak, akik a e kérdésekre élesen felhívják a figyelmet ez Jimenez asszonyra gondolok itt, és Pagaszultender asszonyra, akik folyamatosan viszik ezt a témát az Európai Parlament napi rendjén tartva. A jogalkotási keretben, amely éppen most készült el, a termés elleni harcban is vannak lépések, amelyeket ez év végéig kell végrehajtani. Tovább folytatjuk a tagállamokat is, hogy e végrehajtásban jeleskedjenek. Megteszünk mindent a bizottság részéről, európai szinten, segítve ezt a munkát. Lesz erre támogatás és pénzügyi forrásokat is meghatározunk. Lesz egy új koordinációs központ a terüstázatok kiszolgálva érzékelem, mekkora igény van erre, és mennyi feladata lesz ennek. És érzékelve a kihívásokat, és az is nagy hatása volt rám, amit Cartwright úr mondott, hogy az Egyesült Államokban milyen szövetségi szintű intézményrendszer állt fel. Fontos, hogy ez elinduljon, és kifejtse a munkáját, különféle modellek alapján a tapasztalatokra támaszkodva, és különösen a megfelelő információt megadva az áldozatoknak. Tovább folytatjuk a munkánkat a radikalizáció és tudatosítási hálózat révén kijelölt, dedikált munkacsoportokat létrehozva a terülős áldozatok segítésében. Tovább folytatjuk a munkát Milke asszonyjal, aki itt van, a kézelnök külön tanácsadója a kompenzációs kérdésekben, és itt is a végrehajtáson áll, vagy bukik minden. Elég régóta sikerült bizonyos keretekben megállapodni, ám az, arról kell most meggondoskodni, hogy ezeket tényleg hatékonyan, eredményesen végre is hajtsák, és itt látni kell, hogy a terrorizmusani harcnak nagyon fontos vetületéről beszélünk. Együttműködök azokkal a kollégákkal is, akik megtesznek mindent annak érdekében, hogy még nehezebbé tegyük a, a támadások végrehajtását, hogy csökkentsük a támadások hatását, már ha megtörténnek, és ennek kulcsfontosságú eleme az, ahogy Tajani elnök úr is rámutatott ma reggel, hogy biztosítsuk azt, hogy van egy eredményes hálózatunk, amelyben információ megosztás és rendvédelmi hírszerzés együttműködés valósulhat meg az Európai Unió egészében, mert az információ a legjobb eszköz talán arra, hogy növeljük esélyünket a terroristákkal szemben, megállítva és elfogva azt, akik ártani akarnak, azokat, akik ártani akarnak nekünk. Nagyon hálás vagyok a parlament támogatásának, amelyben e hálózat kiépítését, erősítését segítették elő, és továbbra is szeretnék együttműködni önökkel, hogy az utolsó elemek is helyükre kerüljenek ebben a munkában, és beteljesedhessék. Hölgyeim és uraim, önök ma ezen a napon létfontosságú kérdésekről beszélgettek, és se felejtsük el a e munka emberi dimenzióját. Én sosem fogok. Köszönöm. Merci. Merci beaucoup. Nagyon Köszönöm, Sir Julian. A szavait, ezt a szilárd támogatást szakbizottságunk oldalán, ez társ jelentéstevőink nevében is itt a szakbizottságunkban. Köszönjük a panel előadóinak, és az előző panel előadóinak is persze, és köszönöm a szakbizottság összes tagjának, hogy hozzájárultak a munkánkhoz. Helga Stevens és Monika Holmeyer szavaira is utalok, eh, az ajánlásokra, irányvonalakra, javaslatokra, ezeket meghallgattuk, és persze ezt az alapvető dimenziót, a hálózatban való dolgozást, illetően az együttműködést, illetően be fogjuk foglalni a munkánkba hiszen enélkül valóban nagy hézagok vannak az adott eszközökben. Itt tehát válaszokat kell kialakítani, amelyek a lehető legjobban válaszolnak ezekre a fenyegetésekre, mely fenyegetések továbbra is fontosak, és globális választ követelnek. Emlékeztetnék arra, hogy holnap reggel folytatjuk a munkánkat. 9 órától tavőink jelenlétében, és mindenki, aki nyomon akarja követni a meghallgatással kapcsolatos munkánkat. Nos, nekik mondom, hogy holnap 9-től dolgozunk a reszilincia kapacitások kidolgozásán, a terrorizmus ellenében. Ez a mai munkák folytatásának minősül. Mindenkinek kellemes estét kívánok, gondolkodjanak el a kérdéseken a holnapi ülésre, és holnap reggel ugyanebben a teremben találkozunk majd újra. Rengeteg köszönet, mindenkinek kellemes estét, és holnap találkozunk. is that your yes, slide you pack? Like, yes. Can I take your slide pack? Thank you very much.